Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném, ha mindenki leülne. És Üdvözlöm Önöket a Régi Összegbizottság ma reggel ülésén. Köszönöm, hogy eljöttek. Elégséges számban vagyunk jelen, Még egyszer jó napot. Megnyitom a mai ülést. Napirendünk első pontja, a napirend elfogadása. Elfogadjuk? Van Nisztelrooy úr, parancsoljon. Köszönöm. Igen, elfogadhatjuk. Sőt, hozzáteszem, tegnap nem volt ülésünk, mert nem volt napirend, ma meg csak tanulmányok. Az elnöki közlendők kapcsán volt egy javaslatom, hogy szóbeli kérdést terjesszünk a plenárisra. A hármas napi rendi pont alatt elmondhatom majd? Vagy most lehet esetleg? Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Valóban, igaza van, tegnap nem tudtunk találkozni, de lesz ma egy koordinátori találkozó, és úgy gondolom, hogy a koordinátori ülésen tudunk majd döntéseket hozni az Ön javaslatával kapcsolatosan, már ami a szóbeli kérdését illeti. If you, if, if... Ha megengedi, annyit elmondanék néhány szóban, ami alapján majd a vitát megtarthatjuk a koordinátori ülésen közvetlenül a Regi bizottsági ülés után. Tegnap ugye volt időnk, hasznosan töltöttük ki az időt, nem vesztegettük, és volt alkalmunk arra, hogy elgondolkodjunk egy érdekes, illetve fontos aggályunkon azzal kapcsolatosan, hogy késedelem merül fel, merülhet fel sok program esetében. 2014-ről, hogyha konkrét terminusokban beszélünk, akkor a 2014-es év nem feltétlenül a végrehajtás éve, hanem a programozás éve a 2014-20-as időszakban. És hogyha azt látjuk, hogy 2015-ben még egy nagy változás lesz, még mielőtt megkezdődnek a programok, hogyha beruházásokról, foglalkoztatásról beszélünk, akkor ez a kohéziós politikához kapcsolódik. Hogyha ezt mélyebben nézzük, akkor látjuk, hogy megvannak a célkitűzéseink, a tudásalapú gazdaság, a fenntarthatóság, az informatika, a kommunikációs technológia, stb. Tehát a célunk, és természetesen ott van a kifizetetlen számlák problémája még ezen túlmenően, és nem öldögélnünk kellene és megérteni, megpróbálni megérteni a dolgokat, hanem politikai jelzést kellene adni, hogy a novemberi plenárison már tudjuk, mi alapján dolgozhatunk. Tehát most készíthetünk -e egy átfogó szöveget négy kérdés alapján, ez talán bölcs megoldás volna. E, még nem láttuk az összes e, frakciónak a szövegét, és ezt ki is küldjük most a titkárságon kívül, illetve keresztül. A szakbizottsági időszakban beszéltünk is ezekről a szövegekről, és hogyha valaki szeretné, akkor a szakbizottságon keresztül, vagy a frakción keresztül szóbeli kérdést tehet fel. Ezt el kell döntenünk, hogy hogyan visszük tovább ezeket a kérdéseket, hogy a politikai napirendre kerüljenek, illetve a felülvizsgálati napirendre, ami majd később kerül sorra. Teljesen egyetértek tehát, hogy küldjük ezt ki, és e, most keresem a kollégákat, a koordinátorokat, hogy ma ez napirendre kerülhet-e, ne várjunk a következő koordinátori ülésig, mert különben 2015-ig el sem jut a plenárisra. Ez kivitelezhető? Igen, köszönöm. Már e, már szervezzük is ennek a dokumentumnak a sokszorosítását. Köszönöm szépen tehát, és mindenki meg fog kapni egy példányát ennek, és a mai koordinátori ülésen döntése tudjuk vinni az ügyet. Megfelelő ez? Igen, mondja Fanisteroy úr. Az elnök, köszönöm szépen. Van-e további javaslatuk a mai napi rendünkkel kapcsolatosan? Nincsen, úgy, hogy akkor ezzel olyba veszem, hogy elfogadtuk az ülésünk napirend tervezetét. A második napirendi pontunk egy jegyzőkönyv jóváhagyás, nevezetesen a szeptember 22-e, 23-a, október 1-e és október 6-i ülések jegyzőkönyvéről van szó. Ez az önök dossziéjában is szerepel. Hogyha az ülésen senki nem vett fel ellenvetést, akkor úgy veszem, hogy jóvá hagyták ezeket a jegyzőkönyveket, hogyha nincsen ellenvetés, akkor köszönettel, tehát elfogadottnak minősítem az előbb említett három ülés jegyzőkönyvét. Harmadik napi rendi pontunk az elnök bejelentései. Jelenleg nincsen a tartsonyban semmiféle bejelentés, úgyhogy ezen tovább is léphetünk. Negyedik napi rendi pont. Az első tartalmasabb vagy tartalmi pontunk egy tanulmány a kohéziós politika végrehajtásáról a 2014-2020-as időszakra nézve, előkészületek és administratív kapacitás a tagállamok részéről. Ezt a tanulmányt a szakbizottság 2013. szeptemberében kérte. A kutatóegység a B szakpolitikai főosztályról együttműködött egy kutatóintézettel, egy bécsi kutatóintézettel, és egy keret szerződés alapján hajtották végre a tanulmányt. A cél az volt, hogy a tagállamok adminisztratív kapacitásait mérjük fel az új 2014-2020-as tervezési időszakban való végrehajtási munkálatokra nézve, és adminisztratív szinten a az időszak sikeres megkezdése volt a cél, ezeket a tanulmányokat most fogjuk megvizsgálni. Krisztin Hamza asszony mutatja majd be a tanulmány eredményeit, egyébként a METIS vezető tanácsadója. A bemutató után majd a képviselők kapják meg a szót, elmondhatják kérdéseiket, javaslataikat. Hamza asszony, öné a szó. Thank you for the floor. Köszönöm jó napot! Szeretném mutatni ezt a tanulmányt, ami nagyon ö, nagy munkát igényelt tőlünk az elmúlt tíz hónapban. Ez volt a program készítési idő, időszak, forró időszaka, és még nem zárult le. Úgyhogy a, hogyha mostani státuszkot tudtuk, tehát csak rögzíteni nyilván a tanulmányunkban, mióta ezt lezártuk. Szeretném bemutatni, hogy mire koncentrált a tanulmány, hogyan választottuk ki az eset tanulmányokra a tagállamokat. Ez a mintavételünkről beszélnék, és aztán a partneri szerződések, illetve az operatív programok fejlesztésének kihívásairól szólnék, mielőtt aztán a kapacitások kérdéséről, meg az ajánlásokról szólnék. A tagállamok, tehát a minta választás előtt úgy döntöttünk, hogy nem csak az OP-kra fogunk koncentrálni, hanem a tagállamok, kiválasztott tagállamok egészére, úgyhogy több paramétert választottunk, amelyek alapján kiválasztottuk a tagállamokat, az EU15, EU12 plusz 1 körében is, és a nagy strukturális alapköltségvetés, a kicsik között is néztük a szórást, meg megnéztük az OP szerkezetváltásokat is. Egyes tagállamokban például nem változtattak egyáltalán a struktúráján az OP-nak, meg a számukban sem, még más tagállamokban jelentősen csökkentették az op számát, megint máshol a az ESA és az ERFA programok multifund, tehát több alapos konstrukcióinak megoldásával is éltek. Ausztria, Finnország, Luxemburg, Svédország, a kis költségvetésű EU 15 tagállamok, Olaszország, Görögország, Nagy-Britannia és Németország pedig a nagy ö, struktúrális költségvetéssel bíró tagállamok, sok OP-vel, kivéve Angliát, és a másik oldalon az új tagállamok, Észtország, Horvátország, Bulgária. Horvátországot választottuk, mert új tagállam, érdekes számunkra megvizsgálni, hogyan működtetik a struktúra, hogyan hajtják végre a struktúrás alapokat. Aztán Lengyelország, Csehország és Magyarország a, a következő kör, amelyeket mintaként választottunk. A fő fókusz a partneri megállapodások és a programkészítés nehézségeire koncentráltunk. Ebben az előadásban tehát a nehézségeket soroljuk fel, mert erre javasolunk, erre teszünk ajánlásokat. Tehát vannak azért jó dolgok is, de a mi előadás, ebben a jelentésben a problémákra koncentráltunk. Nem teljes körül tehát a kép. Adminisztratív kapacitás a program végrehajtásban. Igyekeztünk a leginkább foglalkozni ezekkel a kérdésekkel Beszélek majd arról, hogy nem olyan egyszerű beszerezni az információt, és az irányítóhatóságok és a végrehajtó testületek témájára is koncentrált a tanulmány, és végül aztán európai szintű ajánlásokat fogalmaz meg, mint mondottam. A kihívások a partneri megállapodások kialakításában az első pont. Nagyon sok ex-ante értékelést végeztünk, és láthatóvá vált, hogy a kommunikáció bár alapvetően ez, ez helyén való, de elmondható, hogy az egyes részlegek és osztályok között nőtt a kommunikáció. Ez pedig pozitív hatással van a struktúrás lapok végrehajtására és a partneri megállapodásokra is. Ha viszont a partnerek nem tárgyalnak egymással a végrehajtás előtt, az összefügg a hangsúlyozott a partneri elv kérdésével. A másik oldalon viszont a partneri megállapodások folyamatának kiagazítása és a programkészítés nem jól működik minden országban. A partneri megállapodásokat ugyan fejlesztik, ám ezzel párhuzamosan folyik az operatív program végrehajtása, kettőt nem igazítják össze, sem időben, sem az érintettek tekintetében egyes államokban, különösen a kis költségvetési országban, ahol csak egy ERFA program van, úgy gondolták, hogy a, elég, hogy csak lemásolják az egyik partneri megállapodást a másikba, más országban pedig a makrogazdasági helyzet különösen nehéz volt, és itt a témakoncentrációt nehéz volt megragadni. Mindenki akart magának részt a költségvetésből, nehéz volt tematikus prioritásokat elhelyezni. Sokszor a választások és a kormányváltások is jelentős változást hoztak. Olaszországot, Magyarországot sorolhatnám itt. És a regionális szintű politikai kötelezettségvállalások is hiányoznak sok helyen. Ez is egy észlelésünk. És bár a kommunikáció növekedett, erősödött, az egyes adminisztratív végrehajtó testületek között, azért van javítani való a legtöbb helyen. A programkészítésben a legfőbb nehézség a, a téma kiválasztás volt, objektív témaválasztás. Nyilván a felek ugye elülnek és igyekeznek a, a lehető legtöbbet kihozni a struktúrális alapokból, nagy viták vannak ilyenkor az egyes op között, meg az egyes régiók között egy-egy ópén belül. Más tagállamokban viszont nem kívánják megváltoztatni az op szerkezetét, mert hogy működ, jól működött a 2007-13-as időszakban, miért kéne megváltoztatni, mondták. Aztán vannak az Európai Bizottsága való kommunikációban is diszkrepanciák, egyes tagállamok gyakorlatában, például az indikátorok értelmezésében, különösen az eredményindikátorok témájában nagyon időrabló viták folytak az európai állami és regionális szintek között sok tagállam gyakorlatában. Aztán nagyon nagy súlyú probléma volt az, hogy túl, sok tagállam túl korán indította a topéket, és akkor még nem volt meg az iránymutatás, úgyhogy a guiding materials, tehát az iránymutatásokban való változások miatt utólag kellett igaz, kiigazdani az operatív programokat, tehát túl korán indították el azokat. Beszéljünk most a kapacitás kérdéseiről. Több forrás alapján vizsgáltuk ezt, mert a, csak, a tagállami állami igazgatásról interjúk nem elégségesek ahhoz, hogy átlássuk a kapacitás problémáit, így tehát egyrészt az Európai Bizottság pozíciós anyagát is felhasználtuk, meg más tanulmányokat, különösen a DG régió tanulmányait, és az ex anteris program készítéssel, meg az irányító hatóságokkal és a végrehajtó testületekkel is folytattunk interjúkat. Összességében tehát kilenc fő kérdést ragadtunk meg a kapacitás tárkörében. Egyrészt nincs stratégiai megközelítés, nem megfelelő a koordináció az intézmények és a szakpolitikák között, nem elégséges a számonkérhetőség, gyenge a pénzügyi audit és ellenőrzés, nem megfelelően választják szét, választják szét a szakpolitikákat, a, a, a pártpolitikát és az adminisztrációt, nagyon nagy a, a munkaerő fluktuáció, hiányzik bizonyos szakértelem, fragmentáció és intézményi, gyakor, gyakori intézményi változtatások. Persze változik a kép országról országról, de mind, ezek a problémák majdnem minden tagállamban relevánsak. És az aláhúzott problémák, a nem megfelelő koordináció például, a személyzet nagy fluktuációja, és az intéz, gyakori intézményi változások, az hatóságok és a, a, a végrehajtó testületek húzták alá ezeket a területeket. Ez a négy csak rájuk vonatkozik. Tehát önértékelést folytattak ezek az intézmények, ezekben az interjúkban, nagyon széles körben. Az irányítóhatóságok önértékelése különbözött attól, amit az Európai Bizottság írt le a pozíciós jelentésében, anyagában. Ők úgy látják, hogy az adminisztratív kapacitás, amelyet a 11-es téma cél jelöl meg, Például a KKV-k támogatása a legeredményesebb az adományozás kapacitásos program végrehajtás területén, és a legered, legkevésbé eredményesek azok, amelyek a környezetvédelmi projektekre és infrastruktúrás projektekre terjednek ki. Ez elég logikus így, mert ezek a projektek, amelyek időt, időigényesek, összetettebb, és nagyon sok igazgatási és előtervezési feladatot rónak a végrehajtókra, sajátságos szaktudást igényelnek. Ez jelenti a problémát. Lássuk, mi az iránytatóságok részéről legfőbb gond, a nagy fluktuáció, forráshiány, tudáshiány, az új szakemberek, vagy az új munkaerő képzésének hiányosságai. Ez minden tagállamban problém volt az irányítótóságokkal készített interjúk alapján, még ott is, ahol jó fizetések vannak, persze ott kevésbé problematikusak ezek az ügyek, már ahol jól fizetik ezeket az embereket, de kulcs dimenzió mindenhol. Egy másik kulcsfontosságú téma a program irányítás, a 2013-as időszakban és 14-20-ban való átfedések a két program időszakban, Tehát, hogyha hogyha kettőt szétválasztanak, akkor ez nem lenne. De olyan ügy ez, ahol az elő, ami az előző időszakban is tap, tapasztalat volt, hatalmas kapacitás terhet jelentett az, hogy párhuzamosan hajtottak végre két programidőszakot, tehát átfedés volt a kettő között. Bocsánat, ugrottunk. Az interjúk alapján, meg a tanulmányok alapján, amelyeket elvégeztünk, kiderült az is, hogy egyes tagállamokban, úgy látható van egyfajta ö, egy, azok az államok, ahol erős régiók működnek, vagy amelyek föderációs alapon működnek, decentralizált módon, ott jelentős az ereje a regionális végrehajtási testületeknek, és ez növeli az adminisztráció az igazgatási, igazgatási súlyát. Ausztriában például most egy központi program működik, ám ez nem jelenti azt, hogy a regionális igazgat, irányítóhatóságok, amelyek már hivatalosan nem azok, ám mégis benne maradnak a végrehajtásban. és ugyanazt a hatáskört élvezik az adott ö, régióban, legalábbis annak tekintik őket, holott már nem irányító hatóságok. Aztán irányítóhatóságok azt is említették, hogy nem elégségesek, nem megfelelőek a kiírások, nem elég szakmaiak, és a kedveményezettek nem találják meg az utat a, a, a pályázat kiírások körében. Nincs elég idejük sem ahhoz, hogy ezt megtegyék. Aztán a projekt értékelésben is gondok vannak. Ezt én is tapasztaltam, amikor mm, ebben a körben dolgoztam. Nagyon projekt, nagyon szépen fest az elején, ám azt egy kicsit mélyebb rásunk, a pályázatokban, és a, a, megnézzük, hogy milyen szakértelem áll mögöttük, akkor láthatóvá válik, hogy a projekt voltak éppen nem. Nem is, nem is sem, nincs is mögötte semmi, csak úgy fest, mint a projekt lenne. Aztán sokszor a szerepköröket sem határozzák meg megfelelően az, az igazgatásban, és a kommunikáció a kedvezményezettek között, illetve az egyes igazgatási részlegek között, meg az egyes szintek között sem megfelelő. És végül gyenge a kapacitása a, kedv, a kezdvezményezeteknek a program végre, a projekt végrehajtás tekintetében. Nagyon sok javítási javaslatot említettek, illetve nagyon sok olyan területet, ahol a tagállamok javításokat javasoltak. Ezek legtöbbje említése került az operatív programokban is, és némelyikük részét képezi az ex-ante feltételrendszernek is. Például egyes tagállamokban jelentős jog, jogi kiigazítások történtek a strukturális alapok végrehajtásában. Ezek azok a fő területek, tehát amikor egy tagállam megváltoztatja jogi kereteit, hogy jobban végrehajtatóvá tegye a struktúrális alapokat és harmonizálja azokat a szabályokat, amelyek a struktúrális alapokra és a tagállami költségvetési tételekre vonatkoznak. Más tagállamokban viszont említették, hogy azt tervezik, hogy világosabb szerepköröket és felelősségköröket határoznak meg, de ezt nem mondták meg, hogy hogyan. Még megint más tagállamokban jelentősen csökkentenék a, irány, a végrehajtó testületek körét. Észtország, egy nagyon kicsi tagállam, ott merült ez fel, és nagyon helyén valónak is látszik, hogy csökkentik az végrehajtó, a végrehajtó testületeket az EU és a helyi, a tagállami programkészítés integrációja tekintetében Lengyelország nagyon jó példa a struktúrális alapok végrehajtását és a tagállami költségvetési támogatások szabályozását jobban igazítják össze, mint mondjuk más tagállamok, akár még a régi tagállamok, és a jobb célzott programkészítési, generációs és kiválasztási rendszerek Az ekohéziót ugyan sokan vetették, de az ekohézió végrehajtása meg nem indult meg. Nem látjuk, hogy alakul ez majd. Nem láttunk lényegi végrehajtást e tekintetben, de olyan dolog ez, ami még nem indult el. A professzionális és adminisztratív segítségnyújtás megőriz, megerősítése egy kisé felületesnek tűnő megjegyzést, nem tudjuk még pontosan, hogy ezt hogy fogjuk megvalósítani, reméljük, hogy majd az exante feltételességekkel foglalkozó a tervezetben ezt megtaláljuk. És végül a kapacitásépítés támogatása helyi szinten is. Ezt egyébként Bulgária kérte. A végkövetkeztetések a kapacitás kérdéssel kapcsolatban a következők. Amennyiben sikerül ezt egy szlájdon összefoglalni, Nos, noha vannak problémák, mégiscsak úgy tűnik, hogy a korábbi programozási időszakból tapasztalatokat tudtunk gyűjteni, és már most is láthatjuk az interjúkból, hogy a hatóságok, az irányító hatóságok milyen jól reagálnak. Tehát itt hatalmas változásokat láthatunk ezen a területen az előző programozási időszakhoz képest. A programok számának csökkenése és az administratív, illetve a menedzsment funkciók koncentrálása nagy javulást eredményez. De a valós megvalósítás a már meglévő programok esetében bizonyos esetekben még mindig különálló, tehát itt tulajdonképpen a programok egymással összefüggenek, de a végén mégiscsak különböző területek foglalkoznak a különböző programokkal. És végül megint csak azt mondtam, hogy a centralizációja a programoknak megvalósult, de mégiscsak a föderális vagy regionális felépítésű országokban úgy tűnik, hogy különböző színe, szinteken foglalkoznak a mm, megvalósítással. Ami a nemzeti és regionális adminisztrációkat illeti, ezek néha még most sem igazodtak a strukturális alapok új adminisztratív igényeihez. Tehát az ajánlások, amelyeket megfogalmaznunk, a következők az Európai Parlament számára. Például az ex ante feltételesség területén még 2016-ig van rá időnk, hogy a az ex ante feltételességgel kapcsolatos még meg nem lévő szabályokat megalkossuk. Itt megfigyelésre van szükség, és jó kommunikációra az Európai Bizottsággal ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Valamint az Európai Bizottság jól rálátással rendelkezik a cselekvési tervek megvalósításának előmenetelére. Tehát itt igazából a szakbizottsági ülésekre jó lenne, hogyha az Európai Bizottság illetékes szakértői gyakrabban és rendszeresebben ellátogatnának, hogy beszámoljanak. És így jobb rátekintést lehetne, vagy betekintést lehetne nyerni a cselekvési tervekre. Végül. Általános értelemben az Európai Parlament és az, egy, és az Európai Bizottság közötti kommunikációnak kellene javulnia. A standardizációt mindkét intézmény részéről előmozdítani szükséges, és a jövőben ez most még ugyan nem nagy probléma, de az új programozási időszakra vonatkozóan, tehát 2020 után fel kellene gyorsítani a programozást, ugyanis a korábbi időszakban ez három évig tartott, ez nagyon hosszú. Az információk jobb napra készítétele megint csak a bizottság és az Európai Parlament közötti egyeztetéssel valósítható meg jobban, és jobb lenne látni azt, hogy az administratív kapacitások tekintetében milyen belső különbségek mutatkoznak, illetve hogy hogyan lehet ezeket a különbségeket jobban megérteni, tagállamról tagállamra haladni, a tagállamoknak pedig különböző elbírálást kell biztosítani ebben a tekintetben. Ez csak egy rövid betekintés a tanulmányunkba, most több időm nem volt, hogy ezt elmagyarázzam, de köszönöm szépen a figyelmüket. És természetesen itt vagyok, kérdéseket várom. Köszönöm szépen! Akkor itt van előttünk az egész tanulmány. Egy nagyon kiváló dokumentumról van szó, ami nagy benyomást gyakorolt ránk. Most megadom a szakbizottság tagjainak a szót. Kérem, mondják e kérdéseiket, javaslataikat. Van Nisztaroly úr, Csíkum úr, és aztán majd összeállítom a felszólalók listáját. Öné a szó. Dank u wel aan het begin van, van deze periode is het denk ik goed om de studies die... die... Hollandul szeretnék beszélni. Ahogyan ezt a dokumentumot összeállították, eh, nagyon jónak tartjuk, hiszen a kapcsolat eh, a rendeletben rögzítettek között és a gyakorlatban történtek között eh, megfelelően szerepel ebben a dokumentumban. Azért van néhány kérdésem. Először is szeretném tudni, milyen módszertannal dolgoztak az értékelés során. A kvalitatív értékelés nagyon érdekesnek tartom, de azt állapítják meg, hogy nem elégséges a kapacitás, és nagyon fontosnak tartjuk az igazgatási kérdéseket is, ezekről hogyan gondolkodik. Persze azt is figyelembe kell vennünk, hogy kinek kell végrehajtania ezeket a programokat. Beszélek most az ott a terepen dolgozókról, a városokban, iskolákban dolgozókról, és az etikai kódex olyas valami, amit a tagállamok részvételével alkottak meg, mintha már a rendelet létezne. Ezért a legjobban a módszert, a metodológia érdekelne. A második pontom, látható, hogy sok ország nagyon jól teljesít, például Lengyelország. Mi a titka Lengyelországnak? amellett, hogy biztos nagyon sokat dolgoznak ezeken az ügyeken. Mi a titkuk tehát abban, hogy ilyen jól teljesítenek? A 80-87. oldalon szerepel valami nagyon érdekes. Az administratív kapacitással kapcsolatosan a kohéziós politika területén, és itt hat alpontot említ meg, Olaszországot ötször megemlíti, mint ahol problémák vannak. Lehet, hogy érdemes volna az olaszországi látogatásunk során az érintett régiókat, például Kalábriát is meglátogatni. És nagyon érdekes kapcsolatokat látok a politikai élet, a közigazgatás, kapacitásai között, illetve a magánszektor kötelezettségvállalásainak a hiánya, stb. stb. ezeket do- sorolja fel ez a dolgozat. A kérdés, hogy mi ebből a következtetés, hogyha megállapítják ezt az administratív kapacitás hiányt, mi a megoldás a programozás során, Köszönöm szépen. The next question. Köszönöm szépen. A következő kérdés. Soró úr, köszönöm szépen. Nos, a felszólalásokban azt is hallhattuk, hogy az egyik legnehezebb kérdés az állomány mozgása, az administratív feladatokkal megbízott személyek tehát, hogy itt személyi kérdések vagy személyi problémák is felmerülnek jó néhány országban. De ráadásul nagyon sok tagállamban most a megszorító intézkedések kapcsán amúgy is elbocsátások vannak, tehát hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni, a kohéziós politikát, az azzal foglalkozó személyek munka szerződéseit, hiszen ezeket a nehézségeket valahogyan meg kell oldani. A személyügyi problémákat valahogy meg kell oldani, szerződéseket kell adni azoknak az embereknek, akik ezzel foglalkoznak. Hogyan tervezik azt, hogy javítják ezt a helyzetet, mert ez a személyi probléma vajon nem kapcsolódik-e össze a kifizetési problémákkal, mit tesznek annak érdekében, hogy ezek az emberek, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, nem menjenek el máshová dolgozni. Thank you. Thank you for your question. Köszönöm szépen a kérdését, Sikó úr. Köszönöm szépen. Ez a tanulmány, amelyet Hamza asszony készített, a kohéziós politikára vonatkozik, és nagyon sok kritikus pontot is felvetett, ezekkel egyetértek egyébként kezdve az administratív kapacitásokra vonatkozó kritikával, és főként az irányító testületek munkájára vonatkozó kritikákat osztom. Végül is, ugye itt a személyi állományjal kapcsolatban nagyon sok probléma felvetődik, de hát itt a tapasztalatok is sokat nyomnak a latba, ezek nagyon sokszor az operatív programokat meghiúsítják. Aztán vannak itt más kritikus pontok is a tagállamokkal kapcsolatban. Például az olasz példa is megjelent. Most ezzel kapcsolatban szeretném egy kicsit mélyebben bemutatni a helyzetet. Olaszországban az adminisztratív kapacitások erősítése nem hagyhatja figyelmen kívül a stratégiákat, a célkitűzéseket, de ezen felül egy operatív eszközre van szükség. Az a feladat tehát, hogy konkrétan megvalósuljanak azok a tevékenységek és felelősségi körök, amelyek struktúrálják a különböző eljárásokat konkrét és világos eljárásokra van szükség, ugyanis nagy a, nagyon bonyolultak ezek az eljárások, és nem egységes a központi kormány, a régiók és a helyi önkormányzatok közötti kommunikáció. De ráadásul még ebben van valamiféle egoizmus is, ugyanis a tagállamoktól kezdve szerintem az egyik legalapvetőbb probléma az pont az, hogy próbáljuk meg megérteni azt, az, azt a közös európai nyelvet, amelyet beszélünk. Szerintem például Lengyelországban ez az, amit nagyon jól megvalósítottak. Sok kritikus gondolatot mondtunk el, azért, mert úgy tűnik, mintha figyelem, a figyelmünk nem a fő célkitűzésekre összpontosulna. Fontos tehát az, hogy hogyan valósítjuk meg ezeket a mechanizmusokat. Ezen kívül a világos fogalmazás is fontos, a világos beszéd, és az, hogy az értelmezés helyes legyen. Ugyanis nagyon sokszor Olaszországban legalábbis ezeket a kritikus pontokat alulértékeljük. Az eljárási egyszerűsítés szerintem prioritás, mert csak így lehet megerősíteni az administratív kapacitásokat. A nemzeti terv Olaszországban szerintem nem helyes, nem jól működik, és ez ráadásul azt mutatja, hogy a kormány részéről nincsen hiteles vízió az administratív kapacitások erősítésére, amelyet egyébként a bizottság is kért Olaszországtól. Itt ebben három gondolatot fejtenék ki bővebben. Először arra gondolok, hogy a kohéziós ügynökség, amelyet már több mint másfél éve újra megvalósítottak, de nincsen személyzete és nem működőképes. Ezen kívül az a fajta dialektika, amely nem megfelelőképpen működik a régiók és a központi kormány között. Nem lehet látni azt, hogy mi a szerepe a kormánynak, a központi kormánynak, és mi a szerepe a régióknak. És végül a kormány politikai szerepét is megkérdőjelezem ebben a tekintetben, mert meg kellene törni a múlt dinamikáit, hogyha másként akarjuk a dolgokat megvalósítani, akkor nem lehet ugyanúgy haladni, mint korábban. Ehhez jogszabályi háttérváltoztatásokra van szükség, a tízes cikkre gondolok, ugyanis ebben azt olvashatjuk, hogy a központi kormány közbe léphet a régiók és a helyi önkormányzatok jogalkotásába akkor, hogyha ezek nem töltik be a hozzájuk, tehát az ő szerepüket. Ez az én véleményem, ezen kívül még az lenne a kérdésem, hogy milyen további lépéseket lehetne tenni annak érdekében, hogy ezeket a kritikus pontokat megoldjuk Olaszországban. Jó, thank you very much. Köszönöm szépen. Következő név a listámon Maletic képviselő asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a tanulmányt, nagyon átfogó, nagyon jó nagyon sok eredményt mutat. Azon gondolkoztam, olvasva a tanulmányt, meg amikor erről a részről beszélt, amikor azt mondta, hogy a tanulmányok túl korán kezdik a programozási folyamatot tekintettel az Európai Bizottsággal való eszmecserét, és a bizottság pozíciós anyagait és iránymutatásait is beleértve. Ami szerintem hiányzik, az, az hogy nem teszünk említést arról, hogy a tagállamok másképp kéne hozzáálljanak a kohéziós politikához. Tudni, még ha azt akarjuk, hogy a kohéziós politika valóságos fejlesztési, gazdaságfejlesztési politikaként valósuljon meg, akkor fontos, hogy valóban elkezdjék a programozást akár anélkül, hogy még gondolnának a bizottságra, meg annak irányzatásaira. Úgyhogy maga a kormány kéne először azon elgondolkozik, hogy hol akar fejleszteni, hova kell beruházni. És akár saját állami költségvetési pénzt is, meg aztán kohéziós politikai pénzeket is. Ha így gondolkoznának, akkor a kohéziós politika valóságos fejlesztés politikává válna, és nem egy projekt alapú beruházását. Úgyhogy szerintem a három, több kommunikációra van szükség az Európai Parlament és a tagállami parlamentek között egyrészt, annak érdekében, hogy, hogy tudjunk tanácsokat adni a tagállamoknak, hogy a kormányok a saját fejlesztési céljaikról gondolkozzanak el először, és aztán az európai alapokat, meg közös alapot csak egy forrásként kezeljék ebben a szélesebb keretben csak az egész közigazgatás, a legazgatás a végrehajtáson dolgozna. Ám hogyha a kohéziós politika egy párhuzamos folyamat a, a, a, az állami mellett, akkor viszont gond van. Akkor lesz kapacitásból egy probléma, végrehajtási probléma és együttműködési probléma. Köszönöm. Enterics úr. Köszönöm. Érdekes, érdeklődéssel hallgattam. Sokat beszélt az alapok, az EU alapok a tagállamokra való átételérvel kapcsolatban. Lehet, hogy jól lenne, kivár, kitennék az egészből az EU-t, és minden állam a saját pénzével gazdálkodna. Csak. Ám az EU és hazai tervezés összefüggésében nem lehet, hogy sérül a tagállami szuverenitás, hogyha a tervezés túl nagy része kerül át az Európai Bizottsághoz? Említette a föderális államokat, talán félreértés volt. Aztán van még egy, a West Midlands, angliai térségben forró téma az, hogyha valaki a tervek egy része eh, a városi területekre is kiterjed, például Birminghamre, a kohézió segítésében, akkor ez nehézséget okozhat, mert Angliában legalábbis a közvélemény nagyon ellenzi ezt a megoldást, nem igen fog átmenni. Úgyhogy ha ezt tervezik, akkor nagyon nehéz lesz ezt a brit állampolgárokkal lenyeletni, mert nem ellenzik ezt a, ezt a tervet, ezt az elgondolást. Jakub úr. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Én is szeretnék néhány szót szólni erről a dokumentumról, nagyon érdekesnek és értékesnek találjuk. Úgy gondolom, hogy nagyon jó alapja ez eh, annak, hogy a következő lépésekről tárgyaljunk. Van három konkrét kérdésem a szerzőkhöz, és ezek a következők. Szeretném... Jó, što ću Prvo, da li budućnosti kada je sustav centraliziran na nivou države Nyilvánvaló a különbség, az eltérések a hatékonyságot, illetően a központosított és a decentralizált megközelítés között. Ezt az egész rendszerre vonatkozólag jelenti ki, vagy pedig konkrét országokra gondolnak. Ami pedig az emberi erőforrásokat illeti, gyakran elhangzik, hogy nem elégségesek az erőforrások, hogy nagyon bonyolultak az eljárások, és hogy egyszerűen nem a rendelkezésre elég mennyiségű személyzet. Van-e mód arra, hogy leegyszerűsítsük az eljárásokat, a végrehajtási eljárásokat, különösen a támogatások, a kohéziós politikából rendelkezésre álló támogatások kedvezményezetjei tekintetében. Aztán a következő kérdésem egy közelmúltbeli kezdeményezéssel kapcsolatosan. A bizottságon belül egy munkacsoportot hoztunk létre olasz kollégánk javaslatára, egy olyan task force jött létre tehát, amely segíti a régiókat abban, hogy felhasználják a forrásokat, és hogy kialakítsák a programjaikat, projektjeiket. A bizottság létrehozhat-e egy olyan csoportot, amely ebben segít a tagállamoknak? Ezek volnának a kérdéseim. Rope úr. Ácsú pirmininke. E, iš tikrųjų, manau, kad padarytas... E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy e, az önök tanulmánya nagyon fontos és szükséges is volt ennek a végrehajtása. Tudjuk, hogy a tagállamok hogyan, milyen mértékben készültek fel a 2014-20-as időszakban a programok végrehajtására. Nagyon sok észrevételt, javaslatot hallottunk, és meggyőződésem, és remélem, hogy ezeket az ajánlásokat követni is fogják, és végrehajtják az elhangzott elképzeléseket. Elmondta, hogy azok az országok, ahol erősebbek a regionális szerkezetek, erősebbek a régiók általánosságban, azok az államok, amelyeknél decentralizált az igazgatás, jobban teljesítenek. megvizsgálta hét ország helyzetét, Finország és Észtország olyan országok, ahol regionális politika külön nem működik, egy régióként kezelik ezt, ezeket az országokat. Érdekes volna megtudni, hogy mi a különbség Észtország és Ausztria között például. Más szóval, az olyan országok közötti különbséget kellene feltárni, ahol meghatároztak régiókat, és ahol nem. Ami pedig a programok végrehajtását illeti a 2014 illetve 2007-14-es időszakban Litvániában. Ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy a legjobb eredményeket akkor tudjuk elérni, hogyha valós együttműködést alakítunk ki, bevonva a helyi szereplőket, a helyi hatóságokat a tárgyalásokba. Nem csak akkor kell őket bevonni, amikor már a központi kormányzat utasításokat ad ki, és kiosztja a pénzeket. Közvetlenül kell bevonni ezeket a szinteket is a folyamatokba. Ezért az volna a kérdésem, hogy a tanulmányaikban megvizsgálták-e a helyi hatóságok szerepét, hogy milyen részt milyen mélységben vesznek részt a 2014-20-as programok előkészítésére vonatkozó tárgyalásokban. beszélt a problémákról, hiányosságokról, illetve a személyzet fluktuációjáról. Ezektől szenved Litvánia is, ezektől a jelenségektől. Beszél arról, hogy alacsonyak a fizetések, és azok, akik egy évig vagy két évig dolgoznak ezen a területen, távoznak, és megpróbálnak jobban fizető elhelyezkedni. Talán szerencsés volna bizonyos összegeket elkülöníteni a fizetések emelésére, hogy meg tudjuk tartani a munkatársakat. Nem tudom, mennyi időre lesz ehhez szükség, de talán megvizsgálhatnánk ezeket a kérdéseket, és talán megvizsgálhatnánk mind a 28 országban a helyzetet. Ez alapján világosabb képet kapnánk és egy általános átfogó képet az Európai Unió egészéről, illetve az egyes tagállamokról. A tagállamok azt is tudnák, meg tudnák állapítani, hogy hogy állnak a tagállamok közötti versenyben, vagy ebben a mezőnyben. Köszönöm. Krélasszony. Köszönöm szépen. Elnézést később jöttem, futottam be, így csak a, a, az írott anyagot tudtam megnézni az, elejét, az eredés elejét illetően. Szerintem ugyanaz a vita folyik most, mint ami hét éve lefolyt. Sajnálom, én már régóta kaptatom a pacsorokat, de megismétlődnek az élményeim. Mindig túl kevés. A igazgatási kapacitás mindig ugyanaz a nóta, hogy kevéssé kompatibilis a régió, a tagállam és az európai politika cél. A Lisszaboni stratégia épp ezért bukott el, csak hogy megemlítsem. És úgy gondolom, általában a saját leckénket kell megtanulnunk, mit kell tennünk annak érdekében, mit kell változtatnunk ahhoz, hogy ne mindig ugyanaz ismétlődjön meg hét évenként. Az nem helyén való, hogy a régiók nem akarják az európai támogatást. Még Angliában sem, még Birminghamben sem. Ez kitaláció. A régiók akarják ezeket a forrásokat, mert ez egyetlen beruházási források esetben a régiókban kérdés, hogy az európai célokat hogyan tudjuk a tagállami célokhoz igazítani. Talán az időközi áttekintésben, a midterm review-ban kéne azzal foglal, ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy ne kelljen minden hét évben azzal lenni, hogy az egész bonyolult politikai keretet újraírjuk, új előrásokkal, új szabályokkal. Szerintem sokat említették a partneri viszonyrendszert. Jó lenne, hogyha komolyan vennék tényleg a partneri szerződéseket, mert akkor nem kéne mindig újraírni az egész, újra az egész mellényt az igazgatásban, hanem már most megállapítható volna, hogyan hagyjuk végre a dolgokat. Persze a célokat mind lehet felülvizsgálni. Megülő energiaforrások, kutatás, hogy vajon tíz év múlva is ugyanazok a hangsúlyok, mint, mint most ezt persze lehet változtatni, ám az igazgatási és az elszámolási rendszert, meg a menedzsment rendszert újra és újra akarjuk csinálni, az fontos volna elkerülni. Aztán a, a régiók és a tagállamokból érzékelték a tanulmány elkészítői, hogy van-e igény arra, hogy egy hosszú távú tervezés folyjon, és ne kelljen folyton átalakítani az igazgatást. Lehet, hogy erre a hosszabb távú igazgatás tervezésre bizonyos kapacitásokat félretenni. Köszönöm szépen, de Mátó asszony, parancsoljon. Sí, buongiorno. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, és egyetértek a tanulmányban elhangzottakkal, főként Olaszország kapcsán úgy gondolom, hogy nagyon helyesek voltak az érvek mi is láttuk azt, hogy a rossz kapacitások, az adminisztráció helytelen működése konkrétan mennyire károsítja a kohéziós politika megvalósulását, és az emberek ezt érzik, sőt, mindez hozzá is járul ahhoz, hogy gazdasági és szociális értelemben hogyan vélekednek mindenről az emberek. Mi sajnos azt is látjuk, hogy az administratív kapacitások helytelensége az új programozási időszakban sem változott. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ön szerint nem lenne-e fontos az, hogy új stratégiákat alakítsunk ki, eredményorientált stratégiákat? Mire gondolok? Vajon nem lenne jó, hogyha a monitorizással kapcsolatos eszközöket a bizottság részéről felülvizsgálnánk, egy tanulmányt íratnánk ezzel kapcsolatban, esetleg egy másik tanulmányt a közbeszerzéssel kapcsolatos uniós jogszabályok megvalósulására, főként Olaszországra gondolva, és végül egy újabb indikátorokra vonatkozó a költségek nyomon követhetőségét célzó tanulmány elkészítésére gondolok. Thank you, thank you, Mr. Vaughan. Köszönöm, Van úr. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy Konstance, én is elnézést kell kérjek, hogy később futottam be. Ö, így az elejét nem hallottam a, a, az előadásnak. Nagy-Britanniát kapcsolatban hoznék fel egy, egy példát. Nagy-Britannia október végén írta alá a partneri megállapodását, így az operatív programok elfogadása folyik. Wales az hónap vége előtt megteszi ezt. Sajnos Angliában vannak még nyitváló kérdések. Ez egy szerkezetváltásnak tudható be, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek tekintetében, meg az irányítóhatóságok eh, eh, eh, rendszerét félredobták, és egy 39 sokkal kisebb egységből álló rendszer állt föl. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság eh, ezt problémásnak találja, nem látja biztosatnak azt, hogy ezek a kis egységek képesek lesznek a struktúrális alapok végrehajtására, és a központi irányítóhatóságok való kapcsolódásokat problémásnak találja. A nagyon sok probléma, amit szem, amivel szembe kell nézzünk, abból adódik, hogy tagállami a tagállamok nagyon gyakran változtatják belső igazgatási szervezetüket. Például Nagy-Britanniában most ez történt. Kérdésem, hogy máshol is gond -e ez, más európai tagállamokban is. Gond az, hogy belső szerkezeteket, államoktatási szerkezetüket folyton változtatják a tagállamok, és vajon ez nagy gondot okoz-e a struktúrális alapok végrehajtásában, meg az operatív programokban való megállapodásban? Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen és a felszólalók listáján Vagovics úr az utolsó név. Köszönöm szépen. Örömmel olvastam ezt a tanulmányt, és a mai beszámoló is nagyon érdekes volt. A témák, amelyeket felvetett, bizony szimptomatikusak hazámban, Szlovéniában is a politikai instabilitást is említette, ez Szlovéniában az egyik legnagyobb gond, hiszen az elmúlt években nagyon sok változás történt kormány szinten. Én is ez évben több funkciót töltöttem be, több évig polgármester voltam, aztán egy évig miniszter, aztán sok évig ellenzéki politikus, és így láthatóvá vált számomra, hogy mennyire instabil a politikai keret és környezet. Ezek a változások a 2007-13-as től programra is kihatottak, és a következő pénzügyi időszak indítására is kihatnak. Az egyes szintek közötti összefüggésben szerintem kulcsfontosságú kérdések vetettők fel, és Van Nistelrooy úrhoz csatlakoznék abban, hogy vajon feltették-e a kérdést, hogy az operatív programok végrehajtásában vajon megfelelő figyelmet kapnak-e a kedvezményezettek, például a kisvállalatok. Tehát a, a programok végrehajtói nagyon sok gondot, nagyon sok problémával kell szembenézenek, mert nagyon bonyolult eljárásrendet követel meg az Európai Bizottság, nagyon nehéz elmagyarázni a, az embereknek, hogy milyen szerepköröket kell betöltsenek a végrehajtásban, még elfogadásra kerül végül is egy program. Ebből aztán késések adódnak a tervezésben, és ennek hatásai, negatív hatásai lesznek Szlovéniában 2014-ben és 2013-ban is a kohéziós eszközök nagyon fontosak voltak abban is, hogy a recesszióból kiutat találjunk, és azt hiszem az operatív programokról mielőbb döntenünk kell azért, hogy a 2014-től 20-ig terjedő időszakra vonatkozóan is meg tervezni tudjunk. Sorry. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, a szakbizottság egységes abban, hogy a kohéziós politika és az ebből az ebben gazdák, ennek keretében folyó gazdálkodás és pénzek nagyon fontosak. Ezt voltak éppen minden tagállamban megállapítható, hogy a végrehajtásban problémák vannak, és a szabályozás keretében is azt is megállapították a tanulmányokban, hogy túl kevés a pénzügyi auditok és ellenőrzések súlya, illetve minősége, és az Európai Unió pénzügyi érdekének védelme tekintetében meglepítás nyert, hogy 4700 szabálytalanság és több száz csalás volt megalapítható. Kérdésem az, hogy ön szerint ezen esetek, ez a szabálytalanságok és csalás esetek száma közvetlenül a rossz végrehajtásból adódik-e, és ha igen, akkor egy jobb ex ante értékelés nem tudná jelentősen csökkenteni a csalások és szabálytalanságok számát? Például lát erre más módszertant is? Harmadik kérdésem. Nem fog-e hirtelen megnőni a szabálytalanságok száma, hogyha az új szabályozási keret beindul. A szóval 2013-as esetszám az előző szabályozási keretben valósult meg, vagy adódott. Az új szabályozás vajon csökkenti az esetek számát, vagy épp ellenkezőleg drámailag megnő majd, drámaian megnő majd a szabálytalanok száma. Köszönöm szépen. Vannak-e további kérdések, javaslatok? Hogyha nincsen, akkor köszönöm mindenkinek, és most Hamza asszonynak adom meg a szót, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre, amennyiben a tanulmány alapján tud ezekre a kérdésekre válaszolni. Tessék! Oh, <laughs> Először is eh, a módszertani kérdéssel szeretnék foglalkozni. Ez nem empirikus tanulmány volt, a költségvetés nem engedte meg, hogy a kedvezményezetteket is megvizsgáljuk, de nagyon sok tanulmányt végeztünk, és sok tapasztalatunk van azzal kapcsolatosan, hogy a kedvezményezettek hogyan vélekednek ezekről a kérdésekről. Úgyhogy ez valószínűleg a következtetéseinken is nyomot hagyott. Másodszor az Európai Parlamenti Tanulmány elképzelése, vagyis hogy ezek az ajánlások egy olyan dolgozatban kerüljenek összefoglalásra, amelyek az Európai Parlamenthez kapcsolódnak, ez egy hasznos elképzelés. A tanulmányokban nagyon sok, illetve a tagállamokban, a helyi regionális hatóságoknál nagyon sok ajánlás készült, lehet, hogy száz oldalban se lehetne ezeket összefoglalni. A strukturális alapok végrehajtásának valódi problémája ezen a szinten nem megoldható, csak a tagállamok szintjén a különböző megoldásokat kell kidolgozni a különböző tagállamokban, hiszen mindegyiknél más és más az üdvözítő megoldás, ha már a metodológiáról beszélünk. The, uh, the, the, the input of, for the study was a lot of DG Regi ami a tanulmányt illeti, a régiófőigazgatóság nagyon sok tanulmányt készített erről a kérdésről, ezeknek a, a hatája, vagy a kiterjedése sokkal szélesebb volt, ezek empirikus tanulmányok voltak, igazgatóhatósággal, végrehajtó testületekkel, kedvezményezettekkel készítettek interjúkat, mi ezt nem tudtuk megtenni, de értékelési szakértőink hálózatára támogat, támaszkodtunk, ők nagyon jól ismerik ezt a tevékenységet, és az ő tudásokból merítettünk. Szeretném megemlíteni az IPRC-t, ez egy Egyesült Királyságbeli Kutatóintézet, ők voltak a partnereink ebben a tanulmányban, ők is nagyon sok tapasztalattal, tudással rendelkeznek ezen a területen. Európa e, nyugati, illetve észak-nyugati térségeivel kapcsolatosan. Válaszolva a többi felvetett kérdésre, amennyire le tudtam őket jegyezni, ami a személyzeti változásokat illeti, illetve a strukturális alapok beágyazottságát. A tagállamoknak maguknak kell dönteniük erről. Lengyelországban eh, már megvan a története a strukturális változásoknak, eh, Lengyelország és az Európai Unió történelméhez kapcsolódóan. Az, ez jó, jelent, jó alkalom volt Lengyelország számára, hiszen úgyis struktúraváltásra volt szükség ezért jelen volt a struktúraváltás igénye. Máshol ez nem ilyen szinten indokolt, és nem ilyen szinten jelentkezik. Éppen ezért az ilyen tagállamoknál, ahol kisebb a költségvetés, és szükségük is van erre a költségvetésre, fel is használják, de eh, arra nem állnak készen, hogy a nemzeti szabályzásokat teljesen átalakítsák ennek érdekében. Ennyit eh, a strukturális alapok eh, beágyazottságáról. Has a lot of different issues. First of all, we have the economic. Vannak természetesen olyan gazdasági helyzetek is, amelyeket figyelembe kell vennünk. Most talán kisebb eh, a személyzeti fluktuáció, hiszen jobban szeretik az emberek, hogyha biztos állásuk van a közigazgatásban, de vannak olyan országok, ahol eh, befagyasztották eh, a foglalkoztatást a közszférában, ezért két évnél hosszabb szerződéseket nem kötnek, eh, a nemzeti jog alapján bizonyos tagállamokban. Az igazgatóhatóságok ilyenkor két éves szerződéssel veszik fel a munkatársaikat, ezután meg kell újítani a szerződést, vagy pedig az illető távozik és keres egy jobban fizetett, biztosabb munkát. Ezért sok oka van a személyzeti fluktuációnak. Egy balti országban például azt tapasztaltuk, hogy nagy tanácsadó cégek három évnyi igazgató hatósági munka után állást ajánlanak a munkatársaknak, hiszen sok ismerettel rendelkeznek a struktúrális alapokkal kapcsolatosan, a tanácsadó cégek mondjuk egy tízszeres fizetést ajánlanak nekik ilyenkor. Az igazgatóhatóság természetesen, vagy az irányítóhatóság ezzel nem tud versenyezni. Um, regarding, regarding, um... Ami pedig uh, Olaszországot illeti, sokszor említése került a tanulmányban, valóban. Olaszország esete igen sajátos. Először is nagyon sok operatív programot működtetnek, a régiók nagyon erősek. Olaszországban eh, bizonyára ön többet tud Olaszországról, mint én, de én személyesen úgy látom, hogy ebben az esetben a kommunikáció a nemzeti és a regionális hatóságok között még javításra szorul, és a régiók mellé e, támogatást kell állítani nemzeti szinten is. Ami pedig az új programozási időszakot illeti, a, ez nagyon sokat segített e, abban, hogy a projektek összpontosítottabbak legyenek és eh, kiterjedjenek az eh, ország, illetve a régió egészére. Bizonyos tagállamokban eh, az operatív programok megemlítik a projekteket az OP-ben, vagyis konkrét stratégiai jelentőségű projektekre helyezik a hangsúlyt. Aztán a harmadik dolog, ami Európai Uniós szintről segít a tagállamoknak, ez az előzetes feltételesség vizsgálata, amit sok bírálat ér különböző országok részéről, ezt el kell mondanom, de ez jó eszköz arra, hogy jobb stratégiai beágyazottságot biztosítson a strukturális alapok számára, hogyha ezeket megfelelően hajtják végre, illetve hogyha az Európai Bizottság segíti az országokat, hogy valóban ezeknek megfeleljenek. Ami pedig az interjúkat illeti, illetve a rendszerek és a hatóságok stabilitását illeti, igen, sok panasz fogalmazódott meg a sok változással kapcsolatosan, hogy megint minden megváltozik, megint új szabályoknak kell megfelelni, és ezek felváltják a régieket. De a valóságban én nem látok olyan nagy különbséget a struktúrákban. Az operatív programok száma lehet, hogy csökkent. Az Egyesült Királyságot most nem értem ebbe bele, hiszen ott tényleg strukturális változás történt, de más országokban a strukturális és administratív rendszerek gyakorlatilag változatlanok maradtak. Azután ami a korrupció kérdését illeti. Meggyőződésem, és az a benyomásom, hogy az európai szinten és az európai programok szintjén nagyon szerencsés, hogy értékeléseket végeznek. Ausztria esetében például nem ismerek más értékel, támogatási módszert, amilyen szinten értékelésre kerül. Nem tudjuk, hogy más programok esetében a korrupció magasabb vagy alacsonyabb, mert más nemzeti, regionális programban nincsen szisztematikus értékelés, de az európai források esetében értékelés is történik. Ez jó gyakorlat, ezt más alapoknál is alkalmazni kellene. Ausztria esetében tudom, hogy erről a kérdésről nagyon sok vita zajlik. Nem mindig a korrupcióról van szó, hanem sok hibát is elkövetnek a, a hatóságok. Tudom, hogy itt problémák merülnek fel, de nem minden kérdés a korrupcióra vezethető vissza. A második szint és a kedvezményezett, az igazgatóhatóság közötti értelmezési különbségekről is szó lehet. Nagyon sok személyt fog össze ez a struktúra, és a tagállamok szeretik néha szebb fényben feltüntetni az EU-s források felhasználását. Én itt nem látok túl nagy változást a jelenlegi és az előző időszak között. What else? Sorry? Yeah, the public procurement, <laughs> sorry. Igen, a, köz, a közbeszerzésről szerettem volna még beszélni. A közbeszerzés európai szinten úgy gondolom nem okoz problémát, inkább a nemzeti szinten, a nemzeti közbeszerzésen van probléma a küszöbérték alatt. Bizonyos tagállamokban regionális közbeszerzési törvények is érvényben vannak, és ez még súlyosbítja a problémákat. Bizonyos tagállamokban a kedvezményezettek a közbeszerzésben 500 eurós programokban is pályázatokat írnak elő, ez teljesen szükségtelen és arra készteti az érdekelteket, hogy megpróbálják kikerülni a szabályozást. Nagyon fontosnak tartjuk például, hogy bizonyos régiókban megpróbálták már megváltoztatni a közbeszerzési szabályokat, ez jó gyakorlat lehet. Minden esetre én személyesen úgy gondolkodom, hogy a közbeszerzési szabályokat jobban hozzá kellene igazítani a valósághoz a tagállamokban. Voltak ezzel kapcsolatosan tanulmányok is, illetve ezzel kapcsolatosan, hogy milyen problémákat vetesz fel, és hogy az egyes tagállamokban egész más megközelítésben kezelik ezt az ügyet. Azután úgy vélem, a centralizált és regionális megközelítéssel kapcsolatosan először is nem hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy a regionális megközelítés nehézkesebb, mint a központosított Lengyelországban regionális megközelítéssel dolgoznak. Nem mondhatjuk, hogy ez rosszabb, mint a központosított. Nagy országokban lehet, hogy más megközelítése van szükség. Észtország, Lettország, kisországok, és itt nem látom annak szükségességét, hogy regionális megközelítést alakítsunk ezekben ki, ugyanez vonatkozik Ausztriára. Észtországban igazítsanak ki, hogyha tévedek, de azt hiszem hogy nem igazán föderális rendszer működik ott, mint Ausztriában, ezért nem olyan könnyű központosítani. Én úgy gondolom, hogy a, az osztrák központosított megközelítés jó megoldás a hatékonyság szempontjából, mert a költségvetés oly kicsiny, hogy nincsen értelme nyolc részre osztani. Ezért inkább arról van itt szó, hogy mennyire hatékonyan lehet és milyen szinten lehet végrehajtani a költségvetést. Itt nem a regionális vagy centralizált megközelítés ütköztetéséről van szó. Is that... Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket, és most megadom a szót a bizottságtól érkezett szakértőknek Perin asszony, vagy Mr. Bulman úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. kapacitás építéssel és a regionális politikával foglalkozó főigazgatóságon dolgozom osztályvezetőként. Másfél éve dolgozunk itt a mellettem ülő hölgyel együtt. Köszönjük szépen a tanulmány bemutatását. Ez nagyon érdekes végkövetkeztetéseket javasol. A mi mm, osztályunk működése szempontjából is megfontolandó gondolatokat hallhattunk a konkrét projektekkel kapcsolatban. Nézzük most egy kicsit azt, hogy a tárgyalások hogyan is néznek ki az operatív programok tekintetében. Nos, hát a mi ö, osztályunk megvizsgálta az összes operatív programot és partnerségi megállapodást, ami ezzel a az alapok menedzsmentjével kapcsolatos kérdésre vonatkozik. A partnerségi megállapodások tekintetében azt kértük a tagállamoktól, hogy stratégiailag összpontosítsanak a következő kérdésekre. Egyrészt, hogy hogyan kívánnak az új programozási időszakban milyen változtatásokat akarnak eszközölni a korábbi programhoz képest. Csehország kapcsán a következő kérdéseket tettük fel. Miért akarnak változtatásokat bevezetni, és mit várnak az újdonságoktól? Ők egy standardizált keretet alkalmaztak. Mi ezzel kapcsolatban úgy gondoltuk, hogyha akarjuk javítani az adminisztratív kapacitásokat, akkor először a struktúrát kell erősíteni. Fontos azt látni, hogy hol helyezzük el a folyamatban a különböző testületeket, illetve szerveket. A másik fontos kérdés az a humán erőforrások kérdése. Néhány tagállam, főként a 2004-ben csatlakozottak, vagy az azután csatlakozottak, tekintetében volt ez érdekes. Feltettük nekik azt a kérdést, hogy hogyan fogják az embereket felvenni, hogyan kívánják őket oktatni és megtartani az intézményeknél. Aztán a meglévő eszközök, a monitorizási rendszer, a az értékelési rendszer és más az ehhez hasonló tanulmányok hogyan járulhatnak hozzá az administratív kapacitások fejlesztéséhez. Ez nem azt jelenti, hogy csak embereket kell állandóan felvenni, nem, mind a három pillérbe be kell fektetni integrált formában, gyakorlatilag állandóan. És még hogyha ezt megteszi valaki, akkor is még ott van az irányítási probléma, hiszen ez nem egy izolált folyamat, politikai kontextusba kell helyezni, és meg kell figyelni azt, hogy mindez hogyan illeszkedik az adott ország jogrendjébe, és ez ugye visszautal a felvetett aspektusokra is. 27 partnerségi megállapodást monitoroztunk a 28-ból, megpróbáltuk ezeket operatív rendszerekre lefordítani. És itt a technikai segítségnyújtást szeretnénk felhasználni, szeretnénk tovább lépni a mm, forfé rendszerből, és most azt szeretnénk, hogyha a leg problémásabb területekre tudnánk odafigyelni, amelyeket megtaláltunk. Fontos a csalás ellenes intézkedések bevezetése, és itt is a technikai feltételeket kell javítani ami az akciót, vagy cselekvési terveket, illetve az exante feltételességet illeti, itt is azt szeretnénk látni, hogyha a tagállamok a technikai segítségnyújtást alkalmaznák a problémás területek kezelésére. Tudjuk azt is, hogy ennek az összegnek a legnagyobb része személyzeti kérdésekre fordítatódik, és azt vontuk le, hogy tulajdonképpen az összes tagállamban ezt a, az, ezeket az összegeket a munkatársak fizetésének, bérének kifizetésére alkalmazták, holott mi szeretnénk azt látni, hogy egy stratégiai megközelítés alkalmaznak, és ilyen szempontból helyezik kontextusba az adott programokat. Mi természetesen a konkrét kezdeményezésekkel is foglalkozunk, mint például a közbeszerzés vagy az oktatási probléma, az oktatási képzési programok megszervezése az irányító testületek számára, valamint szemináriumok, a korrupció ellenes szemináriumok szervezése tíz tagállamban. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy bemutatták a tanulmányt, és köszönöm a kollégáknak is az észrevételeket is, hogy hozzájárultak a vitához, csak úgy, mint a bizottság képviselője. És a következő hónapokban szoros figyelemmel követjük majd ezt a témát, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások a tagállamok és a bizottság között és természetesen vissza fogunk térni a tanulmány megállapításaira, eredményeire, illetve az egyes tagállamokban történt fejleményekre, már ami a témát illeti a jövőben. Köszönöm szépen, és akkor a következő pontunkkal folytatjuk is a napirend tárgyalását. Ez egy éves jelentés a 2013-as évre vonatkozólag, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről, a csalások elleni harcról. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság saját kezdeményezésű véleményt készít, válaszolva a bizottság 2013-as jelentésére, amely az Európai Unió pénzügyi érdekének védelméről és a csalások elleni harcról szól. Arimon úr a mi jelentéstevőnk, a szakbizottság eh, felkérte a tagállamokat, hogy december, illetve a szakbizottságokat, hogy december 8-áig minics, nyilvánítsanak véleményt. Ez a határidő nagyon szoros. Eh, arra kértük a, tagá, a szakbizottság tagjait, hogy eh, küldjék be e-mailen a véleményüket, és a mai ülésre nem tudtuk elkészíteni a fordításokat, csak angolul kapták meg a véleményt ezért. A november 7-ére a fordítások is elkészülnek. A következő javaslatom van már, ami az eljárást illeti. Meg fogják kapni a véleménytervezet fordítását november 7-éig, és akkor döntünk arról, hogy a módosítókról, módosítók beadására mi legyen a határidő, valószínűleg ez november 13-a déli 12 óra lesz, vagyis egy hetük lesz a fordítások készhezvétele után, hogy benyújtsák a módosító indítványokat. Ebben az esetben a véleményről majd a Regi Szakbizottság december 3. ülésén tudunk szavazni. Ez volna a javaslatunk az ütemezésre nézve, és most Arimon úrnak adom meg a szót. Frau Vorsitzende, Köszönöm szépen, elnök asszony. Betrifft um, den Bericht A mai jelentés egy bizottsági jelentéssel kapcsolatos a csalások elleni küzdelemről és az Európai Unió pénzügyi érdekének védelméről szól ez a jelentés. Ez egy nagyon érdekes dokumentum, és ahogy ön is mondta az előbb, eléggé gyorsan kell rajta dolgoznunk, szorítanak a határidők, a Költségvetési Bizottság is véleményt készít az ügyről, ezért egy héten belül kell véglegesíteni a jelentést, és nagyon szoros a módosítókra kijelölt határidő is. Gyorsan szeretném bemutatni a jelentést, illetve arról is szeretnék beszélni, hogy az én jelentésem tartalmilag miket állapít meg. Természetesen a szakbizottság még ehhez módosítókat nyújthat be. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a családok el, csalás elleni küzdelem tekintetében abban eh, úgy gondolom egyetértünk, hogy a fő cél az EU pénzek korrekt felhasználása. Ez észszerű cél. Az, hogy hogyan kezeljük az EU pénzeket, nagy hatása van az EU egészének hitelességére, szavahihetőségére nézve. El tudják képzelni, hogy érdek ütközések alakulhatnak ki a tagállamok és az Európai Unió között. Például amikor egy adott tagállam nem szívesen tesz jelentést csalásokról, ez oda vezethet, hogy félrevezető statisztikákat tesznek közé, és ilyenkor az forrásaikat meg is nyírbálhatják, de a parlamentnek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznia kell, hogy a szabálytalanságok, esetleges csalások minél hamarabb felszínre kerüljenek, és ebből következtetéseket tudjunk levonni. Nagyon fontos, hogy az a kedvezőtlen kép, amelyet az, amelyre az emberek gondolkodnak az Európai Unióról jelen pillanatban javuljon. 3 milliárd eurónyi fizetetlen számlával büszkélkedhet az Európai Unió, és ez nagyon rossz képet fest a gazdálkodásról, különösen már ami a pénzügyi érdekek védelmet és a csalás elleni küzdelmet életi. Gondoskodnunk kell arról, hogy a tagállamokra és az euróra bízott pénzeket megfelelően kezeljék. Ez annál is fontosabb, mert most költségvetési megszorítások időszakában élünk, az európai költségvetést is szűkítette a tanács, ezért jó érvekre van szükségünk, hogy bizonyítani tudjuk, megfelelően kezeljük ezeket a forrásokat, és ezeket az érveket a költségvetés tárgyalásában is ki kell használni. A jogász szempontból is vizsgáltuk ezt a jelentést, alapvető kérdéseket vetettünk fel. Mit határoz meg az EU, mint pénzügyi érdeket? Ez az első kérdés, amit tisztáznunk kell. Második, hogyan definiálja az EU a csalást, és miképpen definiálja az EU a szabálytalanságot. A kettőt kell, külön választja, ez ugyan jó, tehát egyrészt a csalásokkal külön kell foglalkozni, másrészt a szabálytalanságokkal, amelyek nem határozhatók meg csalásként. A, a, a bizottság javaslatában 2012-es 363-as anyagot, ha megnézzük, ott látható, hogy a csalás definíciója megtörténik, ám a jelentés, vagy a javaslat bevezetőjében felsorolják azt, hogy a 28 tagállamban mennyire széttartóan határozzák meg a csalásokat. Tehát nem általános értelemben, hanem az EU pénzügyi érdekeit sértő csalásokat mennyire másképp definiálják, és mennyire széttartóak a büntetési tételek. Megállapítható, tehát a 28 tagállamban 28 más módszer, más és más módszertan és megoldás és definíció érvényesül. Ez tehát az én szememben legalábbis nagyobb probléma. Tehát a csalás és a szabálytalanság ellen lehet célzott idő, intézkedéseket, de csak akkor, hogyha ugyanarra a dolgról beszélünk. A széttartó definícióknál ez elég nehéz. Ám az Európai Bizottság annak ellenére, hogy nem egységes a paraméterek definíciója mégis gyűjtött adatokat, ez a jelentés az eredménye ennek. A jelentés 2013-as adatokra támaszkodik. Én egy szintézisben ismertettem a számokat. 2013-ban összesen mindent összeszámolva 16 ezer csalás és nem csalás jellegű szabálytalanság volt, volt regisztrálva. Ez 2,14 milliárd euróra rúgott az a tétel. Ez lehet, hogy a teljes költségvetéshez képest nem túl nagy, de mégis megdöbbentően nagy. 1,34%-a a kifizetéseknek, és 1,26%-a a bevételeknek az éves jelentések azért fontosak, hogy összelethetőek legyenek az egyes évek. A 2013-as összevetve a 12-es jelentéssel látható, hogy a szabálytalanságok 17%-kal nőttek. Egyrészt. Tehát a jelentett, lejelentett ügyek száma 17%-kal nőtt, a másik oldalon, is az a megdöbbentő, csökkent az teljes érintett összeg 36%-át. Egyik viszont 16%-a nőtt, 11%-a nőtt, másikkal az istek száma 36 kal csökkent az összeg. A kohéziós politika ebben a jelentésben, és itt ebben a szakbizottságban csak ugye a kohéziós politikáról beszélünk, nem a többi alapról, ez a legnagyobb falat, és a legnagyobb gond a szabálytalanságok tekintetében. A bizottság jelentéseben különbséget tett, mint említettem, a csalás és a szabálytalanság között. A csalás az, amit szándékosan követnek el az igazgatásban, vagy a, a, a, a pénzkezelőiben, tehát szándékosan ö, hamisít dokumentumokat, vagy, vagy ö, 300 150 millió sételben több mint 300 eset volt, a másik a szabálytalanság köre, ez olyan hiba, amit az igazgatás ugyan elkövet, az említett kapacitás hiányok és egyéb okoknál fogva a kohéziós politika végrehajtásában. Nyilván összefügg ez azzal is erősen, hogy a tagállamok e kohéziós politikát rosszul hajtja végre, vagy a szabályozást nem megfelelően, és ebből a hibák adódnak. Nos, ezek a szabálytalanságok összesen a kohéziós politika területén 4672 esetet jelentettek, ez összegszerűen 1,2 milliárd eurót érint. Ez is nagyon sok pénz és döbelves mérték. 2012-vel összevetve a kohéziós politika adatait nőtt 15%-kal az szám. Tehát a csalások és a szabálytalanságok száma is. Mind a két körben azonban az összeg csökkent. Ugyanaz a tendencia, mint az összes alap tekintetében. Tehát az esetszámok növekedtek, ám az érintett összeg csökkent. Felmerülhet a kérdés, mit jelent mindez? Tehát, hogy több esetet jelentenek le. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy, hogy azok az intézkedések, amelyek bevezetésre kerültek az EU pénzügyi érdekének védelmére, meghozzák gyümölcseiket, és a tagállam nem habozik feltárni a hibákat az eljárásokban, jobban vizsgálódik és többet talál meg, vagy azt jelenti, hogy az államok tényleg több hibát követnek el a végrehajtásban, a programok végrehajtásában. Az első forgatókönyv jó hír lenne, a másik meg igencsak rossz. Azt jelentené, tudnilik, hogy a tagállam, ahelyett, hogy javítaná az európai alapok végrehajtását, egyre rosszabb eredményeket hoz. Mert utóbbi esetben bizony közbe kell lépnünk. A jelentésből nem derül ki a világosan a válasz erre a kérdésre, ennek megfelelően az állásfoglalásban viszonylag általános elveket fogalmazok meg. Az első meg kell alapítani, hogyha a, a szabálytalanságokról beszélünk, tehát a 4700 szabálytalanságról Ezeket meg lehet akadályozni szerintem akkor, hogyha végrehajtjuk azokat az intézkedéseket, amelyek javítják a, végre, a, a végrehajtást. Az állásfoglalásban beírtam azt is, hogy az ex-ante értékelés javítható, kéne, hogy javuljon, annak érdekében, hogy csökkentjük a szabálytalanságok számát. Ha viszont a csalásokról beszélünk, tehát hogy a, itt, itt itt bűncselekményekről van szó, és korrupcióról. A közös politikában viszonylag kevés korrupciós ügyről jöttek fel. A csalások jó része más, mint korrupció ez esetben, ez is látható a jelentésből. Ám felmerül a kérdés, hogyan lehet a csalások számát is csökkenteni? Hogy kevesebb bűncselekmény energia úgymond irányuljon az Európai Uniós pénzek irányába, Szerintem ehhez egy külső ellenőrzést kéne erősíteni az Európai Bizottság ebben a szellemben az elmúlt években több javaslatot megfogalmazott. Szerintem ezek jó irányba húznak. A parlament is azt a véleményt vallja, hogy ezek jó intézkedések. Egyrészt a koordinációs központok, az OLAF koordinációs központjainak létrehozása, ez afkók minden tagállamban bevezetésre kerültek, ezek a, a tehát kapcsolatot teremtenek az EU, OLAF és a tagállami igazgatás között, meg a regionális igazgatás egységei között. Fontos, hogy ezek, az, ezek a központok jól működjenek, és korrekt adatokat szolgáltassanak, és ezáltal a tagállam is értesüljön arról, mit jelentettek le, mit kell jelenteni, hogyan kell jelenteni ahhoz, hogy jobban működjön a rendszer. Egy második intézkedés az, amit a bevezetőben már elmondtam, hogy egységes meghatározására van szükség a csalásnak és a szabálytalanságnak, mert csak ha egységes definíció áll fenn és kerül alkalmazásra, lehet EU szerte megfelelő intézkedéseket hozni, és a bizottság 2012-es 363-as javaslatában ajánl is egy csalásos, csalás jellegű bűncselekményen vonatkozó egységes definíciót, sőt szankciós definíciókat is. 2011 áprilisában a parlament első olvasatban elfogadta ezt az anyagot. Olyan intézkedést ez, amely hozzárulhat ahhoz, hogy a csalás csökkenthető legyen. A harmadik eszköz, amely leginkább vitatott, de azt hiszem, hogy a 2014 március ülésén a parlament támogatta ezt, hogy egy európai államügyészség vagy főügyészség jön létre, amely nem azra hivatott, hogy versenyezzen az tagállami főügyészekkel, hanem egy később meghatározott hatáskörben az Európai Unió konkrét pénzügyi érdekeinek konkrét védelmét ellássa. Hogyha ez a külső ellenőrző hatáskör erősödne, hozzájárulhatna ahhoz szerintem, hogy a csalások száma csökkenjen, és a külső ellenőrzés abban is segíthetne, hogy a tagállamokban fennálló érdekütközés, hogy vagy jelenteni akarnak-e, vagy sem, vagy inkább nem jelentenek dolgokat, tehát ez az ez a érdekütközés megszűnne, hiszen külső szerv jelenteni ezeket az eseteket. Az Európai Bizottság és a tagállam, valamint az OLAP és tagállam közötti de kommunikációt is meg kéne javítható volna azzal, hogyha a csalások, hibák és meghatározása megtörténne, és riasztó súlyú büntetések kerülnének előrendzására. Ezek azok a fő pontok, amelyeket az állásfoglalásomban megjelöltem. A tag, az elnök asszony is mondotta, hogy november 13-áig kell beterjeszteni a módosítókat, ahhoz, hogy a kobu elé kerülhessen az anyag, és ott szavazhassanak róla. A regiben december 3-án lesz szavazás, a főjelentés Pirinski úr Kobu belejelentése pedig január 8-án kerül, szavazás majd a plenáris eré 2015. februárjában kerülhetne emenetrend szerint. Az anyag először is szeretném megköszönni a szakbizottság titkárságának a munkát, amelyben, amelyre támaszkodhattam a jelentésem megírásakor, és hát várom a vitát, remélem, hogy intenzív módon vesznek majd részt az eszmecserébe, annak érdekében is, hogy a meglátásaikat, amely tavaly az állásfoglás, abban az állásfoglásban, amely tavaly nem írodott meg, de idén megjelent, ebbe belefoglalhassam. Köszönöm szépen. A prezentációt is. A véleménytervezetet már mindenki megkapta angol nyelven. Az a lefordított verziókat november 7-én fogja mindenki megkapni, és november 13-áig lesz idő a módosítások beterjesztésére. Most az önöké a szó, már látom is, hogy többen szeretnének hozzászólni. Blanco López úr az első. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a csalás elleni küzdelemet illeti, nem elégedhetünk meg az eredményeinkkel, hanem folyamatosan magasra kell helyezni a lécet. Ez a jelentés olyan adatokat tartalmaz, amelyek nagyon derülátónak tűnnek, ami például a 38%-os család pénzfelhasználásbeli csökkenést illeti. De azt is meg kell nézni, hogy hány esetről van szó, és hány esettel csökkent ezeknek a száma. Ez nagyon pozitív, hiszen a kohéziós politika most volt először az a terület, ahol nem a legnagyobb számban voltak szabálytalanságok vagy csalások, és ez köszönhető az ellenőrzési mechanizmusoknak, amelyek az Európai Uniós jogszabályokban szerepelnek, és nem feltétlenül a bűnügyi vizsgálatoknak, a nyomozásoknak. Figyelembe kell venni, hogy mennyi ideig tart a csalási esetekről szóló kommunikáció kiadása. Nagyon pozitív a bizottság erőfeszítése, de ahogyan már elmondtam, nagyon fontos volna életbe léptetni új jogi adminisztratív intézkedéseket arra nézve, hogy nagyobb hatékonysággal, jelentősen nagyobb hatékonysággal tudjunk fellépni a csalásokkal szemben. A bizottságnak továbbra is küzdenie kell a közpénzek család felhasználásával szemben, és a vita során elhangzott szempontokat figyelembe kell venniük, már ami a megelőzést és a csalások kivizsgálását illeti. A jelenlegi kényes időszakban, amikor nagyon nagy áldozatot igényel az Európai Uniós források előterítés elő teremtése az állampolgárok részéről, még fontosabb a csalások elleni küzdelem, ezért nagyobb átláthatóságra van szükség a közpénzek felhasználásában, nem lehet azt elfogadni, hogy az Európai Unió célkitűzéseiről úgy beszélünk, hogy még több erőforrás tudjunk mozgósítani a gazdaság dinamizálása érdekében, ha közben a forrásokat családmódon használják fel a már meglévő forrásokat. Ezért még inkább szigorra van szükség, és még nagyobb következetességre amikor az eredményeket bemutatjuk, hiszen bizonyos mutatók pozitívabbak, mint korábban, de azért ne bízzuk el magunkat. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Enterics úr. Köszönöm szépen. Nagyon érdekelt az, amit hallhattam, és jó azt hallani, hogy hogyan próbáljuk javítani a kormány szintű, bármilyen kormány szintű csalást, akár helyi önkormányzati hely szintől a nemzeti szintig, és akár itt az európai szinten is, mindig ugyanaz a probléma merül fel. Minél nagyobb a kormány, annál nagyobb a probléma. És tulajdonképpen azzal kezdődik, hogy hogyan is néz ki a közpénz és az EU-s pénz is. Természetesen itt az adó fizetők pénzéről van szó. Azt halljuk, hogy 2,4 milliárdos az, a szabálytalanságok összege. A kohéziós alapok a legnagyobb arányát teszik ki ennek az összegnek, 15%-át. Én azért vagyok itt, hogy segítsek, mondják általában a kormány emberei. Nos, hát ez igazából pedig pont az ellenkezője történik meg. A kormány emberei a probléma forrása. És ez engem elborzaszt. Lehet, hogy ezt a helyzetet egy kicsit mélyebben meg fogom vizsgálni a következő ülésig, és egyébként a közbeszerzéssel kapcsolatban is meg kellene vizsgálni azt, hogy milyen hatalmas csalások történnek, és Európai Uniós szinten kellene felderíteni ezeket az ügyeket, az ügyészségeknek be kellene vonni, és semmilyen körülmények között nem szabadna ezt megengedni. Elnök, köszönöm, most pedig Hügler úr. Uh, Köszönöm szépen. Két gondolatom lenne. Az első. Az uh, az Európai ügy Ügyészségre vonatkozik, mint ahogyan erről már korábban is beszéltünk. Ez tulajdonképpen az Egyesült Királyságban az összes párt, az összes nagyobb párt uh, elutasítja, és pontosan ezért, miután komolyan akarjuk venni a csalás problémáját, ezért szerintem, hogyha egy csomó időt és pénzt arra áldozunk, hogy ezt a közös megközelítést megvalósítsuk, akkor az nem lesz túl produktív, ugyanis egy csomó időt fogunk a semmire vesztegetni, hiszen az Egyesült Királyság úgysem fogja ezt megszavazni. Nos, a szabálytalanságok és a csalás között azért nagy különbségek is lehetnek, És bizony, a csalás és a, és a szabálytalanságok közötti határmesdje azért eléggé nehezen meghatározható, sokszor egész egyszerűen csak a túlságosan skrupulózus audit miatt mondjuk azt, hogy itt szabálytalanságok történtek és ráadásul állandóan változik a jogszabályi környezet, emiatt aztán késések, és az EU reputációja is sérül. Főként a nem kormányzati szektorban az emberek nem bíznak az EU-ban emiatt. Aztán az, hogy milyen jó szándék is vezérel valakit. Nos, hát ez valóban fontos, de akkor, amikor a szabálytalanságok megvalósulnak, azért a hiba és a szabálytalanság között vannak különbségek, mert nem csak a befogadó oldalról, hanem az adományozó oldalról is történhetnek hibák. Van különbség egyébként a megfelelő megvalósítás területén is, attól függően, hogy milyen technikai szinten valósítunk meg dolgokat, különböző szabályok lehetnek, és az, hogy valami csak a túlságos bürokrácia miatt nem minősül szabályosnak, vagy pedig azért, mert már eleve direkt csalni akartak, hát e között nagy különbségek vannak. Ennyi tehát a szabálytalanságokról. A szabálytalanságokat nem kell annyira komolyan megbüntetni, de akkor, amikor igazi csalásról van szó, akkor kell fellépni. Tehát nem tudom, hogy ez a tanulmány, vagy ez a jelentés mennyire fog rávilágítani arra az úgynevezett technikai szabálytalanságok és, a, és az olyan szabálytalanságok között, amelyeket nem direkt követnek el. A probléma az inkább az implementáció területén mutatkozik véleményem szerint a 2020-ra vonatkozó programok kapcsán, úgyhogy oda kellene figyelni inkább az igazi csalásra. Nem tudom, hogy a felszólaló úr nem csak ajánlásokat tenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kell, mit kell tenni akkor, amikor csalás van, hanem inkább oda kellene figyelni arra, és adjon azzal kapcsolatban tanácsokat, hogy hogyan csökkenthetnénk a késéseket. Köszönöm szépen. Skrek úr következik. Hvala, poštovane predsjednice, drage kolegice i kolege. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is üdvözni, üdvözlöm a bizottság feszítéseid a 2009-13-as időszakra vonatkozó vizsgálatban. A szakbizottságunkban nagyon fontosnak tartjuk a pénzügyi szakpolitika integritásának fenntartását. A bizottsági dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy a csalás esetek száma növekedett, de összértékben az érték csökkent. Én optimista vagyok. Nem annyira arról van szó, hogy kevesebb volt a lehetőség a csalásra, hanem hogy megerősítették az ellenőrzések rendszerét, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. A csalásokkal szemben hatékonyabban kell fellépni, és harmonizált módon, hogy ne legyen különbség a különböző szolgálatok feladatai és kompetenciái között a különböző tagállamokban. A meglévő rendszereket is ki kell használnunk, és ezeknek a lehetőségeit teljes mértékben hasznosítani kell. ahogyan eh, ezzel hangzott, a tagállamokban már működő testületeket meg kell erősítenünk, illetve ezeknek a hatékonyságát fokozni kell. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Maletics asszony. Thank you very much. I would like... Köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni a jelentéstevőnek ezt a nagyon jól elkészített jelentést. Ön a prezentációjában is eh, utalt arra, hogy fontos az értékelés és a, és a ellenőrzések a szabálytalanságok számának csökkentése érdekében. Ebben teljes mértékben egyetértünk, valamint fontos a definíciójuk korrekt megfogalmazása is. Én úgy gondolom, hogy fontos lenne az, hogy egy világos rendszerben működjünk, és a definíciók ne az értelmezés tehát ne, ne legyenek különböző értelmezések, ugyanis ebből sok nehézség adódik. Szerintem fontos arra is rámutatnunk, hogy a szoktatás, a képzés és a megelőzés kulcsfontosságúak a szabálytalanságok megakadályozása, illetve csökkentése érdekében. Nagyon sok ilyen példát láthatunk, akkor, amikor a végső felhasználók nem is tudták azt, hogy szabálytalanságot követnek el. Hadd mondjak egy példát, amely nagyon elterjedt egyébként. Például mondjuk azt, hogy a projekt büdzséjében az van leírva, hogy a végső felhasználó mondjuk fából készült ablakokat, ajtókat, nyilászárókat vásárol, de végül is mondjuk alumínium nyilászárókat vásárolnak, mert éppen azt lehetett kapni és olcsóbban és még örültek is, hogy valamit vesznek, ami jobb minőségű és ráadásul olcsóbb, de végül is, amikor az auditorok megérkeznek, akkor azt mondják, hogy ez szabálytalanság, mert a büdzsében ez volt leírva, és a gyakorlatban más történt. És ezért a szabálytalanságra hívják fel a figyelmet, és ráadásul a végfelhasználónak vissza kell téríteni a pénzét. Itt két problémát is megemlítenék ezzel kapcsolatban, részben azt, hogy szabálytalanság van, és végül az a probléma is felmerül, hogy a végső felhasználók elvesztik a hitüket az európai, Európában, és itt igazából csak egy kommunikációs és oktatási problémáról volt szó, amit könnyen meg lehetne oldani. Köszönöm, Zile úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Arimon kollégának ezt a nagyon kidolgozott munkát, mert nagyon fontos feladatot látott el, abban, hogy a definíció, meghatározás kérdését felvetette. Sok esetben a vitát teljesen összezavarja az, hogy nincs definíció. A szabálytalanságok mindazok a kérdések, amelyek a, a szab, ám a szabály félreértelmezése lehet szab, szabálysért, és a csalás, korrupció és szabály sértés. Tehát sok esetben olyan hibákat követnek el, amelyek a kiírási modalitások nem figyelembevételből adódnak. És ezt a témát korábban is megvitattuk, a kohéziós politika igazgatási kapacitásainak problémáját taglalva. Nagyon gyakran nagyon nagy a fluktuáció a, a személyzet körében, nem világos a feladatkörök meghatározása, az, hogy ki miért felelős, tehát hogy mi a pontos eljárás, ebből bizony csakra hibák adódnak. Ám ezek nem csalások. Aztán azt is megállapítottuk egy másik helyen, hogy igazi ö, csalások sok esetben a mezőgazdaság területén történnek, inkább a kohéziós politika körében kevesebb az ilyen eset, itt tehát inkább a szabályozás nem betartása, de nem szándékos csalás a legfőbb oka az eseteknek. Ezt ki kell emeljük, és fontos, hogy Arimon kollega eh, ezt tette állásfoglalás tervezetében. Egy teljesen más téma, és a vitából is kiderült, meg a közvélemény figyelme is erre irányul, hogy a kohéziós alapokat vajon szakszerűen használják-e fel. Ez egy politikai kérdés, amit a tagállamoknak kell feltegyünk, ám gyakran kritizálják ezt a témát, hogy valahol valahol a pusztán építenek egy reptér, repteret, ahol naponta jó, ha egy gép leszáll, és ezt kohéziós pénzekből finanszírozzák. Na ez dühíti a közvéleményt, és ezek azok a témák, amelyekkel szintén foglalkoznunk kellene méghozzá nagy figyelemmel, mert az eszközök szakszerű, szakértői felhasználása, célszerű felhasználása olyan téma, amely amelyet az Európai Uniónak napirendre kell tűznie, és tehát egy másik témakör, és Arimon ö, kollega azon javaslata, hogy egy harmadik fél, mondjuk a bizottság vagy külső fél vizsgálja a, a végrehajtást, ahogy a mezőgazdaság körében is próbálkoznak bevezetni egy ilyen szabályt. Nos, ezzel lehetne a hibákat tovább csökkenteni, és különösen a, ugyanakkor a korrupció problémája pedig a, az ügyészség asztalára tartozik. Még egyszerre hozzá kell fűzem, hogy a, a hibák legnagyobb része nem szándékos, ez a, az a legnagyobb hib, esetszám tömeget. Sok esetben abból adódnak ezek a hibák, hogy nincs meg a megfelelő személyzet arra, hogy sokszor nagyon bonyolult szabályozást betartsák, és részben a komitológia eljárásával is foglalkoznunk kell, mert mindaz, amit mi támogatunk, az, az egyszerűsítése az igazgatási eljárásoknak vajon valóban megtörténik-e, vagy, vagy a bizottság, vagy a tagállam részéről ezeket a törekvéseinket a szőnyeg alá söprik, és nem egyszerűsödik semmi. The next speaker, Mr. Köszönöm. Van Nisztelrooy úr következik. Köszönöm szépen. Ö, hollandul fogok beszélni. Most hát ez a szöveg nagyon érdekes, de azért a korábbi időszakra is oda kellene figyelni, hiszen a korábbi időszakban is születtek hasonló tanulmányok, és már akkor is odafigyeltünk a helyzetre, megvizsgáltuk azt, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a bevágyakorlatokat kicseréljük, és jó néhány olyan gondolatot megfogalmaztunk, amelyek a csalásokra, a szabálytalanságokra vonatkoznak, és ezt többször is megtettük, többször is foglalkoztunk már erről a kérdéssel, mint hogyha már nagyító alá helyeztük volna ezt a problémát, és minél jobban megvizsgáljuk a problémát, annál több esetet fedezünk fel. De hát ez mindig így van a jó kommunikációval biztos, hogy többet lehetne tenni. Az is igaz, hogy itt ezen a helyszínen Mindenki láthatja, hogy már hoztunk olyan intézkedéseket, amelyek a cselekvési tervekben is most már ott vannak, és bizonyos konzekvenciákat levontunk, tehát eredményeket is fel tudunk mutatni. De azért, amikor nagyítóval vizsgáljuk a helyzetet, akkor sokszor látjuk, hogy van csalás, de az is igaz, hogy a jelenlegi szabályzatot már kiigazítottuk, és ezeknek a módosításoknak köszönhetően a helyzeteket sokkal hamarabb fel tudjuk ismerni, és tematikus alapon is megközelíthetjük, ilyen például mondjuk a hídépítés tematikája, és így tovább. Ezekben a helyzetekben ugyanis nagyon gyakran találunk hasonló jellegű problémákat, csalási helyzeteket. Éppen ezért most a partnerségi megállapodásoknak köszönhetően és az operatív leírásokban is rámutatjuk az, rámutatunk arra, hogy a fenntartható projekteket kell támogatni, a kis és középvállalkozásokat kell támogatni, és így tovább. Tehát szerintem az iránymutatások sokkal világosabbak lettek, és a következtetések, vagy a következmények is sokkal világosabbak. Egy kérdés merül fel bennem a közeljövőben, mondjuk két vagy három éven belül, minden bizonyal újabb jelentések fognak születni, még részletesebb jelentések, amelyek a különböző eredményeket fogják bemutatni, a teljesítményeket. Ilyen például az, hogy mondjuk széndiokszid kibocsátás tekintetében százalékos arányban milyen csökkenést értünk el, és így tovább. Tehát így lehet majd hozzájárulni ezen folyamatokhoz. Itt van a C pont például. Minden bizonyja már ismerik a helyzetet, de azért azt is fel kell ismernünk, hogy vannak olyan eszközök a kezünkbe, amelyeket, hogyha jól alkalmazunk, akkor jól fogjuk őket, akkor jó eredményeket fogunk kapni, azonban nem tudom, hogy jól alkalmazzuk -e ezeket az eszközöket. És fontos, hogy hozzáadott értéket képviseljünk. Ami a csalásokat illeti, ott megint más eszközök vannak a kezünkben, amelyek már most is rendelkezésre állnak. A vagyonnyilatkozatok, a tagállami nyilatkozatok, vannak olyan lehetőségek, hogy társfinanszírozási rendszerben a pénzügyminisztériumok bevonásával valósítanak meg programokat, és ilyen értelemben könnyű előre felismerni azt, hogy az adott programok megfelelőképpen valósulnak-e meg, vagy sem. Igen, vannak csalási esetek, amelyek valóban a kulturális különbségekből adódnak. Hát itt a zéró tolerancia elvét kell alkalmazni, majd meglátjuk, hogy ezt hogyan lehet a valóságban megtenni de nem tudom, hogy szükség van-e arra, hogy ezeknek az ügyeknek a felgöngyörítésével foglalkozó újabb ügyosztályt hozzunk létre. Inkább a jó együttműködésre helyezném a hangsúlyt a tagállami illetékes hatóságokkal, hiszen jó néhány intézkedést már megalkottunk, nem vagyok benne biztos, hogy szükség van arra, hogy egy újabb szolgálatot hozzunk létre, egy ilyen Deus Ex Machina jellegű megoldásra, nem tudom, hogy szükség van-e. A tanácsnak is támogatniunk kell, támogatnia kell bennünket, de nem biztos, hogy ez így lesz. Hogyha Az Európai Ügyészség esetére gondolok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pán Szeroy, Huat úr. Donc, euh, quelques mots d'abord pour euh, dire au rapporteur que son, son rapport... A jelentéstevő nagyon érdekes gondolatokat vetett fel, hogy mi is van itt a csalás mögött. Milyen nagy kihívásokkal kell megküzdeni az Európai Uniónak, hiszen az kell, hogy legyen a célunk, hogy megőrizzük az, az alapok összegeit, és végső sorban az adófizetők pénzét védjük. A bizottság részéről is nagyon érdekes javaslatok érdeke, érkeztek, például az Európai Ügyészség bevonására vonatkozólag. Van Nisztelrooy úr, látom, ezt nem támogatja, no de se baj. Láthattuk ugyanis azt is, hogy a nemzeti parlamentek részéről többen is aggájuknak adtak hangot, tehát nem Van Nistelrooy úr az egyetlen, aki ezt nem támogatja. Az, hogy a csalás mennyire akaratlagos, vagy mennyire van szó inkább szabálytalanságról, ez megint egy fontos kérdés. Mennyire a szándékosság meghatározása csak a pontos definíciókon keresztül követhető nyomon, így lehetne ezen a perspekt- ebben a perspektívában gondolkodni, tehát hogy mire van szükség inkább egy közös európai ügyészség felállítására, vagy pedig inkább megfelelőbb nyomonkövetés és ellenőrzési erőfeszítések lennének erre a problémára a megoldás a csalások jelentése, különböző kritériumok meghatározása, tehát nem tudom, hogy ebben az értelemben mit gondol a jelentéstevő. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, Picierno asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Én először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. A vélemény jó, alapvetően egyetértek ezzel, hozzá fogok járulni néhány módosítás formájában. Ahogyan már elhangzott, és mások is elmondták korábban, a bizottsági értékelés a jelenlegi helyzetet pozitívan értékeli a kohéziós politikában a csalás ellenes harcra vonatkozólag. Még akkor is, hogyha a szabálytalanságok száma növekedett, viszont az összeg, az alap összeg nagyon jelentősen csökkent. És szerintem fontos azt is értékelni, hogy a bizottság állandó erőfeszítéseket tesz az ellenőrzés területén, a nemzeti határ, hatóságokkal való együttműködés területén, és főként a prevenció, a megelőzés területén. De az is igaz, hogy nagyon sok munka vár még ránk. Nagyon sok munka, ma részben azért, mert a statisztikai adatok is rávilágítanak arra, hogy különböző kritériumok alapján határozzuk meg a csalást és a szabálytalanságot. Tehát innentől kezdve azért eléggé esetleges vagy körülbelül jellegű a statisztikai adatszolgáltatás. Nagyon különböző ugyanis a represszív politika, a csalás ellenes politika, ezeket nem könnyű összehasonlítani a tagállamok között, úgyhogy szerintem az lenne a legfontosabb, hogy a információ cserét és a bevált gyakorlatok cseréjét eh, mozdítsuk elő. Olaszország például ezen a területen azért eh, nagy munkát végzett, végezett, ezt az Olaf is elismerte, tehát fontos, hogy a bevált gyakorlatokat cseréljük ki egymással, és így a csalás ellenes harc mindenki számára azonos prioritássá válik majd. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy akár csak egy euró is elveszen azért, mert valaki szabályellenesen viselkedik, főleg a mostani válságos időszakban. A csalás főként a közpénzekre vonatkozó csalást el kell utasítani és el, és el kell ítélni, és ebben az értelemben az Európai Bizottság európai közös büntetőjogi megközelítése szerintem támogatni való, tehát támogatni kell az ügyészség gondolatát is. Az elmúlt jogalkotási ciklusban az Európai Parlament is jó munkát végzett már ezen a területen. Én remélem, hogy ilyen értelemben a tárgyalások is hamar le fognak zárulni. Ami pedig a szabálytalanságokat illeti, tehát nem a csalásra gondolok, a szabálytalanságokra. Minden bizonyal ezeket is csökkenteni lehetne akkor, hogyha a tagállamok erőfeszítéseket tennének, főként a különböző alapokkal foglalkozó személyzet képzésén keresztül, mert így, ahogyan többen is rávilágítottak már, elkerülnénk azokat a problémákat, amelyek a helyzet fel nem ismeréséből adódnak, és a képzetlenségből adódnak. Tehát itt van még mit tennünk. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Brion úr következik. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a dokumentumért, ez nagyon érdekes gondolatokat vet fel, és rámutat arra is, hogy az Európai Unió egy igazi gázbombává vált, amely mindenféle hitelességét elveszítette. Hogyan is lehetünk hitelesek akkor, ahogyan a véleménykészítője is rámutat arra, hogy 23 milliárdot nem fizetett ki az EU. Hogyan lehetünk úgy hitelesek, hogyha 2013-ban 16 ezer szabálytalanságot ismertünk fel, összesen 2,4 milliárd eurós értékben. Ez részben, de azért nem csak, a csalásnak és a korrupciónak köszönhető. És ugyanakkor azt kérik, hogy a az emberek még inkább szorítsák meg a nadrág szíjat, és az embereknek a megszorító intézkedésekkel kell megküzdenie. Nézzük például Észak-Franciaországot, Nord-Pas-de-Calais régióját, 20-25 százalékos bizonyos területeken a munkanélküliség. Ugyanakkor semmilyen, semmifajta ellenőrzés nem történik az európai pénzek tekintetében, mert nem tesz semmit az Európai Bizottság. A jelentéstevő, illetve többen is felvetették azt, hogy a korábbi parlamenti ciklus során ugyanezek a javaslatok már napvilágra kerültek, és mégsem történt semmi. Mégsem tettek semmit annak érdekében, hogy megszűnjön a csalás és a korrupció. Ezen kívül azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem hiszek abban, hogy az Európai Ügyészség megoldaná ezt a problémát, ugyanis ez egy további arcul csapása lenne az embereknek és a nemzeti szuverenitásnak is. Én úgy gondolom, hogy itt inkább arra van szükség, hogy fel kellene függeszteni a támogatások juttatását azon tagállamok irányába, amelyek nem képesek betartatni a szabályokat a közpénzek elköltésével kapcsolatban. Thank you. Thank you for your opinion. Mr. Vaughan, the floor is... Köszönöm szépen, Vaughan úr. Köszönöm. Ahogy a Kokobuban is elmondottam, nagyon sok időt töltünk azzal, hogy igyekszünk, igyekezünk garantálni, hogy az EU alapokat megfelelően költsék el. És ez a folyamat ismét elindul majd, amikor az éves jelentését publikálja a következő hetekben a az Európai számbevőszék, úgyhogy a kokobóban bizonyal nagy téma lesz. Ez meg, önök, meg itt ebben a bizottságban is. Örülök, hogy a jelentéstevő is aláhúzta, hogy nagy különbség van a, a hiba meg a csalás között. És amikor csalásról beszélünk, akkor csalásról beszélünk. Az 0,2%-at fed az euró költségvetésben, amit a csalások érintenek. Ez egy kis szám, de azért tenni kell vele valamit. És van is tervünk erre. Ám főleg azt kell arra kell törekedjünk, hogy az EU tagállamok tegyenek valamit, hiszen a végrehajtás 80% az európak tekintetében a tagállamok körében van, úgyhogy ebbe, erre kell koncentrálnunk a vita során. Köszönöm a többi odaállását, hogy jobban kell koncentrálni a tagállamok végrehajtására mert a tagállamok a csalás és korrupció tekintetében már is más vizsgálati rendszerrel bírnak, nyomozási rendszerrel, másképpen is jelentenek. De nagyon nehéz egy konzisztens módszertant és üzenetet megfogalmazni, és akár, akár csak egy átfogó képet nyerni, akár egy tagállamon belül is. Tehát az a cél, hogy a tagállamokat segítsük, hogy megoldják a problémákat. Mindig ugyanaz a négy-öt tagállam van minden évben, ahol a legnagyobb a hiba százalék. Ezekre kell koncentrálni. Meg kell nézni, mi a gond. Segíteni kell őket, hogy leküzdjék a hiba arányt is, meg a csalások számát is. Tehát a jelentés ilyen szempontból kiváló, és üdvözlöm legtöbbjét ajánlásoknak, nem mindegyiket talán. Szerintem erősítetnénk a jelentést azzal, hogy egy kicsit jobban koncentrálnánk a tagállamokra, mert ott tehát az Európai Bizottságnak is van de még egyszer hangsúlyozom, az EU alapok végrehajtását 80%-ban a tagállamok rátják el, az államigazgatásban történnek a hibák, a csalások, oda kell koncentrálni, ezzel lehet erősíteni a jelentést. Thank you, thank you. Köszönöm szépen, Polcsák úr. I k tomu, co zde bylo řečeno mým předředníkem, panem. Köszönöm, ahogy már elmondották, ahogy Von úr is elmondotta, éppen a csalás kérdése megvizsgálata kell oda vezessen hogy a már most és eszközöket is megfelelően fel tudjuk használni. És persze ez felveti az európai ügyészség kérdésének kérdését is, pár az nagy vitákat és nagy érzelmeket kavar sok körben. Van Nisztároly úgy is említette erről. Egyik, az egyik hozzászóló arról is beszélt, hogy az EU ezáltal hitelességet is veszhet, hogyha nem javít a helyzeten, hiszen egyes kedvezményezettek elfordulhatnak az EU-tól, ha nem jó a végrehajtás. Én azt hiszem, azzal is foglalkoznunk kell, hogy a megerősített, megállapított csalásokkal szemben hogyan lépünk fel. Tehát a csalás megállapítható, akkor azonnal intézkedésekre van szükség, és a, a bizottságnak megfelelő válaszokat kell adnia a csalás helyzetekre és azok kezelésére. Hogy ez ügyészség lesz-e vagy sem, az egy kérdés még persze, amely vizsgálni kell. Köszönöm szépen. Kívánom még valaki szót kérni? Tomási asszony. Köszönöm szépen. Gyakran eh, a papírmunka a, az adminisztráció nagyon összetett, és sokszor csalásra ad lehetőséget, különösen a korábbi eh, kommunista országokban igaz ez, sokan azt mondják, hogy először dolgozunk, aztán majd meglátjuk, mi történik. Talán eh, gyakoribb és szigorúbb ellenőrzésekre van szükség, és így a projekt egészére alaposabb rálátást kapunk azok, akik tisztességesen dolgoznak, de mégis hibákat követnek el munka közben, tévedésből, nem szabad, hogy elveszítsék a támogatást, vagy azokat a forrásokat, amelyektől nagyon sokak munkahelye függ segítenünk kell az embereknek, és különösen az új tagállamokban, amelyek a közelmúltban csatlakoztak az Európai Unióhoz, és nem feltétlenül ismerik még teljesen a szabályokat és a munkamódszereket. Ilyenkor ők segítségre szorulnak. Köszönöm szépen! Köszönöm mindenkinek, és úgy látom, hogy többen nem jelentkeznek, de mégis Bresson asszony jelentkezik szólásra. Jó, vorrei. Eh, Igen, én is szeretném hozzáfűzni a véleményemet azokhoz, akik már emlékeztettek arra, hogy mennyire más a helyzet akkor, amikor csalásról beszélünk, vagy akkor, amikor egyszerű szabálytalanságokról van szó, amelyek elképzelhető, persze ez nem mindig van így, hogy csak abból aggódnak, hogy túl bonyolult a rendszer és a szabályok nálunk. Nagyon fontos tehát a jogegyszerűsítés, administratív egyszerűsítés, és ezzel együtt szeretnénk megvalósítani azt, hogy hogyan lehet elkülöníteni azokat, akik csalni kívánnak, és azokat, akik viszont csak a bürokratikus bonyodalmak miatt esnek hibába, mert aztán sokszor a tagállamok maguk is hibákat követnek el, és rosszak a jogszabályok is. Egyes tagállamokban főként így van ez a helyzet, és egyre bonyodalmasabbá válik minden. Tehát ezzel kapcsolatban szerintem arra kellene koncentrálnunk, hogy Timmermans urat kikérdezzük, hiszen az ő feladata a jobb jogalkotás, a jogegyszerűsítés, a szubszidiaritás elvének megvalósítása, ugyanis nagyon sokszor az történik, hogy a szubszidiaritás elvének alapján lehet is egyszerűsíteni a rendszert, és a tagállamokat felelőssé tenni. Mert különben azt kockáztatjuk, hogy tovább fogjuk bonyolítani a következő mandátum során is a helyzetet, és a felhasználók, tagállamok, régiók, stb. Az eredményeket kell, hogy garantálják majd, ezzel kapcsolatban nyilván eredményorientáltak lesznek, és ezzel párhuzamosan felelniük kell az egész administratív rendszerért is, tehát a papírmunkáért is. Úgyhogy szerintem, hogyha eredményorientáltabbak akarunk lenni, az rendben van, de akkor az administratív terheket csökkenteni kell, mert így szerintem az úgynevezett szabálytalanságokat le tudjuk csökkenteni, és talán jobban kiemelkednek majd az igazi csalási esetek, mert itt ugye költségvetési csalásról van szó, de hogyha meg jobban megvizsgáljuk az eredményeket, akkor biztos, hogy jobban fogjuk látni azt is, hogy hol volt igazi csalás, mert ott nem lesz eredmény. És szerintem erről ezen kellene dolgoznunk, tehát hogy a két típus közötti különbséget tegyük evidensebbé, és mindig az eredményorientáltság vezéreljen bennünket, mert így lehet jobban megérteni azt is, hogy formális hibáról van szó-e, vagy pedig igazi csalással van dolgunk. Mert ott nem az eredmény ö, vezérli az elkövetőket. Köszönöm. There are no others. És további hozzászóló? Van mégis? Nem látom a nevét. Anderson asszony. Uh, I want to congratulate... Köszönöm, csak gratulálni szeretnék annak a kollégának, aki egy hét alatt sikeresen összeállította ezt a véleményt, és a két eladás között van kapcsolat, hiszen egyrészt hallottunk egy beszámolót a kohéziós politika végrehajtásáról és az ott felmerülő nehézségekről, problémákról, és gondolom, hogy ezt nem lehet külön választani az EU pénzügyi érdekeinek védelmétől. Ahogyan korábban is hallottuk az előző beszámolóban, hogy korlátozottak a ügyi erőforrások, illetve a technikai segítségnyújtás költségvetése is korlátozott a tagállamokban és a régiók összességében. Nem csoda, hogy felmerülnek ilyen szabálytalanságok, és azok a gyakorlatok, amelyek bizonyos régiókban felmerülnek, vizsgálatot igényelnek a tekintetben, hogy mit lehet szabálytalanságnak kategorizálni. Észak-Írországban például több csoportot is ismerek, akik hozzánk fordultak a pártunkhoz és másokhoz is panaszaikkal azzal kapcsolatosan, hogy milyen szabálytalanságokkal találkoznak. Például én is voltam egy találkozom, de gondolom mások is tudnak ilyen példákat mondani. 12-en voltak ott, ez reggel volt, és volt ott te, a pogácsa, stb. De csak 11-en jelentek meg, és sokak feltették a kérdést, hogy ki ette meg a 12. pogácsát, mert csak 11-en voltak ott. Nagyon sok szervezet, csoport emiatt mond le terveiről, mert ennyire szigorúak a szabályok. Ezért szerintem a mai két beszámolót össze kell kapcsolnunk a korlátozott erőforrások kérdését, illetve az, hogy hogyan próbáljuk az EU forrásokat megvédeni és az EU pénzügyi érdekeit. Köszönöm szépen, és most úgy látom, hogy eh, most eh, kimerítettük a felszólalók listáját, és most a bizottság képviselőjének és az OLAF képviselőjének adom meg a szót. Eh, ők is szeretnének szót kapni ebben a vitában. Thank you, Chair. Um... Köszönöm. André Bordoni vagyok, egyik szerzője a jelentésnek, az Európai Unió pénzügyi érdekének védelméről szóló jelentésnek. Először is szeretném megköszönni tisztelt képviselő, Arimon képviselő úr elemzését, mert szerintem a, a lényegére mutatott rá a problémáknak. Ez a jelentés az elmúlt évben nagyon sokat alakult, és a 2013-as jelentése ebben sik igyekeztünk megragadni azt a lehetőséget, hogy ez lenne, ez volt a úgymond kimenő bizottság utolsó jelentése, és ezáltal egyfajta visszatekintést tudott nyújtani az elmúlt, az elmúlt öt évről a bizottság tevékenységéről a területen. Ugye a, a dolog lényege abban áll, hogy a tagállamok más és más módszertant használnak. Ez a legfőbb agály, és ez magyarázza annak szükségességét, ez magyarázza, hogy csak bizonyos szűkebb körű általános értékelést tudunk végezni, és a lényegi munkát nem tudtuk elvégezni, mert nincs egységes megközelítés, nincs mert a különféle módszertanok azt jelentik, hogy más és más jogrendszerek, más és más állami igazgatási rendszerek, sőt, a meghatározások, a lényegi alapmeghatározások, differenciók is differ különböznek, és általában a kulturális értékelése is más a szabálytalanságnak, a csalásnak. Más és más administratív kapacitások állnak fenn mondjuk a szabálytalanságok megelőzésére a tagállamokban, és különbözik az is, ahogy megközelítik azok azokat a forrásokat, amelyeket alkalmazni tudnak vagy kívánnak a csalás elleni harcban az egyes tagállamok. És végül, de nem utolsósabban, azt is aláhúznám, hogy ezek a különbségek csak esetben még egy-egy tagállamon belül is fennállnak. Ugyan a tagállamban más és más igazgatások működnek, közigazgatási rendszerek párhuzamosan. Példa lehet az, hogy egyes tagállamokban például a mezőgazdaságban van bizonyos detekciós rendszer, és nincs a kohéziós politikákban, máshol meg pont fordítva. Van, ahol feltárnak ügyeket az egyik szakpolitikában, a másikban nem. A második kérdés, amely, amely az elemzésben eh, megragadható, a Raymond új elemzésében, hogyan a felfedést, hogyan értékeljük, jó vagy rossz, hogy több hibát fednek fel. Szeretném aláhúzni, hogy a jelentésben nagyon világos döntést hoztunk e tekintetben. Mi úgy látjuk, hogy az, hogy felfednek egy hibát, az jó dolog. Mert ez azt jelenti, hogy a probléma, amit megtaláltak, vizsgálattárgya lesz, és valószínűleg kiigazítják. Az igazgatás tehát értesül a gondról, a bizottság is értesül a problémáról, és megpróbál megoldást találni ezekre. Ezért van az, is, hogy a jelentésben is nagyon világosan beszélünk a csalás elleni harc elemében, hogy nem hiszünk abban, hogy az érodetekció eredményében nem hisszük el, hogy egy tagállamban nincs csalás, vagy nincs szabálytalanság, csak azért, mert nem, nem találnak, vagy nincs jelentés. Szerintünk a, a nulla feltárás, felfedés az nem jó jel. Úgyhogy azok az államok, amelyek nulla csalást jelentettek le több éven át, szerintünk arra adnak tanúbizonyságot, hogy nem jól működik a csalás elleni harc. Vagy legalábbis a csalások felfedésének módszertan nem nagyon működik jól. Lehet ez, vagy ha tovább mehetünk, lehet, hogy felfedik a csalás, de nem jelentik. Hát akkor sem nagyon mennek jól a dolgok, az információ áramlása nem működik. Épp ezért és, épp, és ezzel válaszolnék. Zsuló úr kérdésére is. Így kellett jelölnünk, megjelölni ilyen tagállamot ezen módszertan mentén haladtunk, tehát amikor ez történt. Tehát, visszatérve a feltárásra, persze egyetértek azzal is, hogy a szabálytalanságok széles körében némi pontosítást lehetne még végezni. Például jól tudjuk, hogy a szabálytársadalmak legnagyobb forrása a közbeszerzési szabályok megsértése. Úgyhogy, ha összekapcsoljuk az elemzés analitikai pontjait és a szakpolitikai ajánlásokat is, világosá válik, hogy a bizottság alapozva ezekre a jelzésekre és ezekre az eredményekre tett lépéseket új közbeszerzési irányelv javaslatok révén, ezeket a alkotók fel is vállalták, és tavaly az új közbeszerzési intézkedés csomag elfogadásra került, és most a tagállamokon áll, hogy végrehajtsák ezeket. Jól mutatja ez pontosan, hogy a jelentés egyes eredményei hogyan haladnak kéz a kézben szakpolitikai intézkedésekkel is. És egy kicsit összefoglaljam, azon szakpolitikai kezdeményezések, amelyeket a jelentés leír, például a, közügy, a közvádlóhivatal felajtása és a, a BTK eszközeinek alkalmazása az EU pénzügyi érdekének védelmében, Épp ezek azok a lépések, amelyek a fő aggályt igyekeznek orvosolni, azaz azt, hogy széttartó a meghatározás, a, még a definíciók is a tagállamokban ezen fogalmakat illetően, és a csalás általános értékelése is más minden tagállamban, mert hozzátehetem azt is, hogy bár világos ez is, hogy nulla csalás nem létezik, ám ahol nulla csalást jelentenek le, abban a tagállamban úgy tűnik, az illető tagállam közvetlen korrekciókat alkalmaz, talán már a kezdetétől fogva, de nem, aztán nem, nem üldözi a csalást megfelelő módon. Mert ha nincs szankció az el, a követők ellen, akkor majd úgyis megpróbálnak egy másik módszert, és újra nekifutnak, megtámadják a rendszert. Így mondom, a rendszer sosem gyógyítja meg magát, nem képes önkorrekcióra, csak újabb és újabb problémákat termel majd. Tehát, ha nincs más konzekvencia, mint vissza kell fizetni a pénzt a csalás esetén, akkor az nem megoldás. Még egy utolsó gondolat a szabálytalanságok problémájával kapcsolatban, mert ez többször felmerült, és talán érdemes tovább vizsgálódni. A gondoknak két nagy forrása van. Egyrészt a közbeszerzési szabályok megsértése, amely főleg ahhoz kapcsolódik, hogy a közigazgatás hogyan alkalmazza a szabályokat. Ez a gondok egyik fő forrása. A másik pedig maguk a kezdeményezettek. Tehát a nem jogosult kiadások elkönyvelése. Ebben nagyon sok minden beleesik, persze. Néhány példát hallottunk, a, ugye a, a fa nyilászárók, meg az alumínium nyilászárók történetét hallottuk például. Szerintem mindez a jó adminisztratív igazgatási gyakorlatok áll vagy bukik, és nem feltétlenül a szabályok kell, hogy Ám hogyha egy szerződést kötök egy, egy vállalattal, hogy a házamba fa ablakokat szeres, hazajövök a szabadságomra és alumínium ajtókat találok, hát akkor gond van. Maga a szerződést nem tartotta be az a cég a vállalat mondjuk azt tehette volna, hogy felhív engem, mondjuk az, az igazi helyzetben a, a közigazgatást, és felteszem a kérdést, egyetértenek-e azzal, hogy megváltoztatjuk a szerződés adott pontját, mert hogy az alumínium nyilázáró jobb, mint a fa. De, hogyha mindenféle magyarázat, vagy, vagy egyeztetés nélkül történik ez, csak utólag derül ki, hogy hát így kényelmesebb volt, akkor a szerződést megsértették. Ugye a polgárjog, hát azért arra tanít bennünket, hogy a szerződés szent. Azt nem lehet csak úgy megkerülni. És egyetetek Malet is asszony konklúzióival, hogy a prevenció, oktatás több figyelmet érdemel, ezzel is egyetértek, sőt azzal is, hogyha vannak szabályok, meg, meg, meg meg megállapodnak a felek, akkor azt tiszteletben kell tartani. Azt hiszem, ez teljesen világos itt. Még egy utolsó gondolat a felfedéseket illetően. Általában tehát szerintem ez jó dolog, lehet korrekciókat csinálni, Azok a szabálytalanságok, amelyek jelentős taglal különféle felfedési forrásokból származnak. Egyrészt a, a tagállam irányítási és ellenőrzési szervei is feltárnak hibákat, és ha ezt feltárják, az nagyon jó. Azt mutatja, hogy működik a rendszer, végzik a munkájukat az ellenőrök. És felfednek minden olyan hibát, amelyet a szerződés megkötése után követnek el projekt végrehajtásában. Helyszíni ellenőrzésekből adódóan a kiadási tételek vizsgálatából is így tovább a végrehajtás során. Aztán szabálytalanságokat feltárhatnak az audithatóságok a tagállamban, ezek tehát a maga az irányíthatóság működését vizsgálják, hogyan tehát közigazgatási szervek hogyan tették be a szabályokat, aztán egy harmadik köre a szabálytalanságoknak az Európai Bizottság ellenőrzése, vagy a számbevőszék ellenőrzése, vagy az OLAF, vagy rendvédelmi szervek, vagy bíróságok vizsgálatából adódóan kerülnek, kerülhetnek feltárásra. Ezek az ellenőrzési szintek némelyeke automatikus, a rendszer működéséből adódik, mások külsők jellegűek, Ám hogyha feltárnak valamit, az pusztán azt mutatja, hogy a tagállam és EU intézmények vizsgálódnak, és gondoskodnak arról, hogy a pénzeket hatékonyan használják fel. Ha biztosak lehetnénk abban, hogy minden tagállam és minden regionális hatóság ugyanolyan figyelmet szentel, ugyanannyi számú ellenőrzés és minőségellenőrzést hajt végre, akkor mondhatnánk bízvást, hogy ha egy államban több csalás vagy több feltárás van, az azt mutatja, hogy ott több a hiba. De addig nem mondhatjuk ezt. Tehát a régió főigazgatóság szolgálatai pontosan azt kell feltárják, hol vannak rendszerszerű problémák az ellenőrzési audit rendszerben az egyetagállamokban, ám ha megvizsgáljuk a csalás elleni harc szemszögéből mindezt, akkor mindig vegyük figyelembe ezeket az elemeket is. Köszönöm. És köszönöm, rendelkezésre állunk. Persze a jelentéstevő és a szakbizottság, ha a kérdéssel fordul hozzánk. Thank you. Thank you. Thank you for... Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt. Arimon úr esetleg hozzá kíván-e még szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni képviselőtársaimnak a vitát, az eszmecserét. Nagyon fontos kiegészítéseket fűztek hozzá. Öt pontról szeretnék röviden szólni. Tehát egyrészt a technikai és tényszerű szabálytalanságok közötti különbségtételről beszéltek. Erről lehet vitatkozni. A jelentés olvastakor Ugye ez megint csak, olvast, arra jutottam, hogy megint csak definíciós kérdés ez. És hogy nincs egységes definíció. Tehát, hogyha eleve egy, egy alkategória, egy nem definiált kategóriának alkategóriát használjuk meg, akkor még egy gondot csinálunk, ahelyett, hogy megoldanánk. Tehát, hogy mi a technikai szabálytalanság, meg a tényszerű, arról lehet vitázni, ám ehhez pontosan kell definiálni itt a bizottság 363-as javaslata alapján már az is nehéz, elég nehéz feladat, hogy a csalást meghatározzuk. A csalástról ugye egy fél oldal szól. Tehát, tehát a csalás, szabálytalanság között a distinció ugye értelmes dolog, mert a csalásban bűnelkövetői szándék van, és minden tagállami jogszabály tiltja ezeket és ezt külön kell választanunk a, a nem szándékot hatásoktól, és ez már ez önmagában elég nehéz. Hogyha még a hibákat is külön szálaznánk, az inkább fél, zavarna bennünket, mint sem, hogy megoldást segítene. segítene. Aztán, hogy mennyire alkalmas a pénzek felhasználása, Celler kollega is beszélt erről, mennyire célszerű az alapok felhasználása. Ám itt most nem erről szólunk, nem arról beszélünk, hogy mennyire észszerűen költik az alapokat, hanem az, hogy szabályszerűen költik az alapot. Ez két külön aspektus a dolgnak, külön kell válasszuk. A szélszerűséget itt nem kell vizsgáljuk szerintem. Államügyészség, érzem, hogy még a szakbizottságban is széttartó álláspontok vannak ezzel kapcsolatban. Én csak arra támaszkodhatok, amit a parlament elfogadott ebben az évben ebben az ügyben. Ez előrányozza ez az állásfoglalás a, az államügyészség létrehozását. Ez persze, ez egy újdonság, ám lehet okosan alakítani a lépéseket úgy, hogy a már működő szervezeteket, mint az OLAF is belevegyük, vagy koordináljuk, vagy akár beleolvasszuk az új intézménybe, és ha nagyon restriktív módon definiáljuk a, az ügyészség hatáskörét, akkor talán elosztathatjuk egyes tagállamok félelmét ezzel kapcsolatban. Erről még lehet majd vitázni, nyitott vagyok ezzel kapcsolatban. A csalások esetének definíciójával kapcsolatban kollégám éppen beszélt az imént erről, hogyan lehet meghatározni. Az Európai Bizottság kifejtette már azt, hogy a tagállamokban a csalás felfedése miképpen folyik, és hogy az, hogy egy tagállamban hány esetet fednek fel, elég döbbentes volt olvasni azt, hogy 28 tagállamból 6-ban, 2013-ban nem találtam egyetlen csalás sem. Hát bizony felmerül a kérdés, vajon ezekben a tagállamokban ennyire tökéletes, kedves, csodás emberek élnek, hogy nem nincs csalás, vagy az is lehet, hogy a csalás definíciója és az erre vonatkozó felfedés további kiigazítást igényel. A bizottságnak igaza van szerintem. Az nem nagyon elképzelhető, hogy ezekben az államokban nincsen csalás. Csak nem fedik fel. És ez ugye felvet további kérdéseket. Amiben teljesen egyetértek minden hozzászólóval, az az, hogy a szabálytalanság és annak meghatározása a felé kell haladjon, hogy a szabályok egyszerűsödjenek. Hogy az ex ante értékelések eredményeit is figyelembe véve, ugye a szabályok egyszerűsítése feltétlenül fontos intézkedés, erről több módosító is szól, és ez de facto is, de jure meg kell valósítani az egyes tagállamokban. Ezzel egy viszonylag olcsó módon tudunk jól fellépni a szabálytalanságok szaporodása ellen, mármint hogy egyszerűsítjük a szabályozást. Köszönöm szépen még egyszer, és várom a módosítókat. Thank you, thank you. Köszönöm szépen ezt a kiváló véleménytervezetet és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy hozzájárultak ehhez a vitához. Ennek alapján nagyon erős és nagyon látható véleményt fogunk tudni a Regi Bizottság részéről alkotni. A következő december 3-i ülésünkön fogunk erről szavazni. A napirendünk következő pontja az egyéb témák, az egyéb napi rendi pontok. Van-e valakinek erre javaslata? Nincsen, úgy látom. Ez esetben bejelentem a következő ülésünk időpontját, ez december 3-a szerda lesz, 9-től 12.30-ig és 3-tól fél hétig lesz ez az ülés, tehát egész napos ülés lesz. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, hogy támogatták a mai ülésünket, és most lezárom az ülés nyilvános szakaszát, és kérem azokat, akik nem vesznek részt a koordinátori ülésen, hagyják el a termet, a koordinátorokat pedig kérem, hogy ne hagyják el a termet, hanem maradjanak a teremben, és így tudjuk folytatni a tanácskozást.